Um, Igen, tisztelt kollégák, szeretném üdvözölni Önöket ezen a különleges ülésen. Itt az európai fogyasztói jog átültetéséről. Ez az első ilyen lehetőségünk, hogy formális ülést is tartunk a nemzeti parlamentek képviselőivel. Várjuk az elképzeléseiket, szükségünk van az önök tapasztalataira is, és nagyon fontos az, hogy a fogyasztóvédelmi jogalkotás megváltozzon az európai parlamenti ciklusban. Kaptunk már javaslatokat, és már néhányukkal eszmét is cseréltünk. Tehát mindenkit üdvözlök, és felszólítom önöket, hogy ne hezitáljanak, ne habozzanak, hogy megjegyzéseket tegyenek. Adolf Csilek, és itt van remélem jól ejtem a nevét, ő a cseh parlament szenátusának képviseletében van itt, és pillanatnyilag a cseh elnökséggel kooperálunk számos anyagban, tehát örülök, hogy itt van, és üdvözlöm. Igen, tisztelt elnökasszony, először is szeretném a cseh szenátus üdvözletét eljuttatni önnek. És most ezen az ülésen a fogyasztói joggal foglalkozunk, és a cseh szenátusban is foglalkozunk ezzel, és természetesen más országban is foglalkoznak, hiszen ez egy olyan jogalkotási terület, amely kialakulóban van. Tehát a régi tagállamokban sincs még teljesen kiforrott állapotban. Örülök, tehát, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság foglalkozik ezzel a tévával. A fogyasztóvédelem ugyanis nagyon lényeges terület, a fogyasztók számára, és természetesen azon vállalkozók, vállalatok számára, amelyek ezen a területen tevékenykednek. Természetesen a tisztességes vállalatok is védekeznek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és piaci magatartás ellen. Így megvan a lehetőségünk arra, hogy a dolgokat úgy szabályozzuk, hogy a kereskedelem tényleg kereskedelem legyen, és hogy a fogyasztó legyen az, aki minőségileg magas szintű szolgáltatásokat és árukat kap. Nagyon meglepődtem, hogy ilyen nagy számban vannak jelen. Örülök, hogy eljöttek, és én is örülök a vitának. Köszönöm. Jó, akkor csak emlékeztetni szerettem volna önöket néhány parlamenti szabályra, esetleg mások, mint az önök otthoni szabályai. Tehát ki kell tölteni egy űrlapot, ha felszólni szeretnének, odaadni a teremszolgának, és odaadja nekem. Tehát így vehetnek részt a vitában, hiszen nem ismerjük az önök neveit, ez más, mint az otthoni parlamentben, tehát iratkozzanak fel. De most akkor elkezdjük az első szekciót szerettem volna mindenkit emlékeztetni, hogy Kunyeva biztos asszony is eljön, de még nincs itt, majd hogy már ha tényleg megérkezik, akkor üdvözöljük is. Tehát az első szekcióban szeretnénk áttekinteni a jelenlegi eszmecserét, a jelenlegi vitát, és szeretnénk megnézni, hogy hogyan gondolkozunk mi, és hogyan gondolkoznak önök a fogyasztóvédelmi irányelvről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 a magyar kabin. Fent a 23-as, hogy működik-e, elment a hang. Szeretnék megkérdezni, a magyar kabin fent a 20, nem most a 16-os. Működik, köszönjük szépen, mert elment az egész. Sorry, you had check interpretation. Let me just check with the technical details. Yes, okay, the commissioner's arrived. Úgy látszik, hogy működik. És megérkezett biztos asszony. Okay, can I ask you if you've got interpretation? Tehát akkor megkérdezek ismét mindenkit, hogy működik-e a tolmácsolás. Működik, én is hallható vagyok, tökéletes. Ez pompás. Megérkezett a biztosasszony, akit üdvözölni szeretnék. Nagyon aktív, biztosról van szó, és nagyon intenzíven dolgozik a fogyasztói jogokon, fogyasztóvédelmen, és most örülünk, hogy időt talált arra, hogy csatlakozzon hozzánk. Most akkor újra kezdjük, remélem, hogy a tolmácsolás is működni fog. Hát jobban szeretnénk támogatni a jelenlegi gazdaság és pénzügyi válságban az üzleteket, a kereskedelmet és a fogyasztókban. Egyszerűbb szabályokat akarunk, hogy a tagállamokban a kereskedők jobban megértsék a belső piac szabályait. De nem gondoljuk, hogy kompromisszumokra is szükség van ezen a területen. Remélem, hogy magas szinten tudjuk védeni a fogyasztók érdekeit, és úgy gondoljuk, hogy a munkánk eredménye az lesz, hogyha a tagállamokban a fogyasztók úgy érzik, hogy mindenhol megkapják ugyanolyan szinten a szolgáltatásokat, és ugyanazt a védelmet, tehát hogy nem mennek el máshova, azért, mert ott esetleg jobb a fogyasztóvédelem. Most szeretném kihasználni a lehetőséget, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk konszolidálni, erősíteni a belső piacot azáltal, hogy áramvonalasítjuk a fogyasztó védelmet. A mai második szekciónak lesz ez főleg a témája. Szeretném elmondani azt is, hogy a fogyasztói jogalkotás, fogyasztóvédelmi jogalkotás em, európai szinten és tagállami szinten is megvizsgálandó minden részleteiben, hogy tényleg hatékonyan alakítsuk. Megvannak a horizontális irányelvek, eh, amelyek minimálisan harmonizálnak, és eh, az egységes irányelv pedig eh, egységesíteni a harmonizációt, és pedig magas szinten. A tagállamok az új irányelv alapján könnyebben hozhatnak majd hatékony fogyasztóvédelmi jogszabályokat. Természetesen a az egyes tagállamokban a konkrét szerződéses szabályok természetesen tagállami kompetencia maradnak. Most röviden szerettem volna emlékeztetni arra a döntésre, amelyet ebben a szakbizottságban hoztunk november 10-én. Azt döntöttük el, hogy a bizottság elnökeként tovább viszem az ügyet a politikai koordinátorok segítségével, és az önök saját parlamenti bizottságaik szakértőivel. Szerintem ez a legjobb módszer annak, hogy előre mozduljunk, és hogy a lehető legmagasabb szinten tudjunk megállapodni. A javaslat nagyon komplex, és arra is emlékeztetek, hogy igazából a parlament négy hét múlva befejezi a tevékenységét, hiszen készülünk majd az európai választásokra. Tehát mindenképpen időre van szükségünk, hogy egy munkadokumentumot hozzunk létre. Ezt pedig mindenki megkapja majd a nemzeti parlamentekben, a nemzeti parlamentek szakbizottságaiban is. Természetesen az utolsó májusi plenárison Kuneva biztos asszonynal lesz még egy eszmecserink, melynek során mindent eh, szeretnénk megbeszélni, ami, ami még függőben van. És szeretnék a dokumentummal kapcsolatban egy állásfoglalást is eh, elfogadni. Tehát eh, igazából ez lenne a menetrendünk itt az Európai Parlamentben. És az új szakbizottságnak is így szeretnénk megkönnyíteni a munkát. Egy dologra felhívna még a figyelmüket, az, hogy a frakcióvezetők és a frakciók koordinátori is kiadják vizsgálatra a hatásvizsgálatokat. Tehát a jelenlegi javaslatunk hatásvizsgálata is megtörténik majd, és természetesen az érintettekkel is tárgyalunk. De kollégák, gondolom, hogy tudatában vannak, hogy nem tudunk mindenkit meghívni a szakbizottságunkban, az önök döntése is, hogy használják a médiát, hogy online konzultációt folytassanak az érintettekkel a saját tagállamaikban. El kell mondanom, hogy az önök számára nagyon informatív, és a mi számunkra is nagyon informatív volt az eszmecsere, hiszen nem azt kérdezzük, hogy mit tetszik, mi nem tetszik a javaslatainkon, hanem azt kérdezzük meg, hogy mi az alternatívája. Tehát alternatívát, konkrét javaslatokat kérünk, tehát nem csak egy olyat, hogy tetszik, nem tetszik, és szerintem ez számunkra is mértékben megkönnyíti a munkát. Így magas szintű fogyasztóvédelmet érhetünk el. Mind a 27 delegációnak írtunk, az állandó képviseletek, akik itt Brüsszelben találhatók, volt a közvetítő, és megkértük a tagállamokat, hogyha ezt a javaslatot elfogadják a tagállamokban, akkor ez mit jelent a honi fogyasztó védelmi törvények számára. Nagyon fontos az, hogy eh, visszajelzéseket is kapjunk a tagállamoktól. Lesz egy szóbeli megkérdezés is a munkadokumentum alapján. A munkadokumentumot el küldtük önöknek, és Emellett szó van a hatás tanulmányról, a harmonizációs szintről, most nem akarok mindent részletezni, hiszen szeretném a kollégáknak is megadni azt a lehetőséget, hogy szóljanak. De remélem, hogy az önök hozzájárulásának segítségével nagyon jó és hatékony jogalkotást tudunk itt folytatni, amely megkönnyíti a fogyasztók és a kereskedők számára az életet. Tehát még megint megkérném Csillik urat, hogy szóljon itt a tanács nevében, és természetesen, de nem, mindenek előtt Kuneva biztos asszonynak adnám át a szót, utána pedig megnyilom a vitát, a vita során pedig mindenkinek lehetősége lesz arra, hogy a saját álláspontját is közölje velünk. Köszönöm szépen, Állin. Jó napot kívánok mindenkinek. Számomra nagyon nagy jelentőséggel bír ez a mai nap, hogy beszélhetek önökhöz az EU fogyasztói jogról, illetve annak jövőbeni tendenciáiról. Ma a bizottság javaslatára szeretnék koncentrálni, és elsősorban a fogyasztói jogokra. Azt gondolom, hogy az európai fogyasztói, fogyasztóvédelmi politikában nagyon jó lépésekkel haladunk előre, és remélem, hogy az önök támogatására is számíthatok, majd nemzeti és EU-s szinten is, amikor ezt végrehajtjuk. Nem szabad azonban szem előtt émesztenünk azokat a jogszabályokat, amelyek már léteznek. Ezért kell majd később beszélnem az egyes tagállamokban a végrehajtásról is és ha jól tudom, akkor a ma délutánjuk második részében éppen erre fognak rátérni. Mióta hivatalomban vagyok, egy olyan stratégiát próbálok keresztül vinni, amelyel előmozdítjuk azt, hogy biztonsággal és bizalommal fordulhassanak a fogyasztók a, a piac felé, és lehetővé váljon a határon átnyúló kereskedelem és az innováció is. Úgy gondolom, hogy a verseny alapvető fontosságú ahhoz, hogy Európa hosszabb távon versenyképes maradjon, nyilván ehhez kell, mint ahogy mondtam, a bizalom is. A jelenlegi EU-s jogszabályok értelmében nagyon nagyok a különbségek az egyes az mm, EU-s tagállamokban, és ez oda vezet, hogy nagy a széttöredezettség. Ennek pedig az lesz az oka, hogy egy olyan kereskedő például, aki határon átnyúlóan egy másik tagállamban élő fogyasztó felé szeretne egy szolgáltatást nyújtani, akkor ennek a szerencsétlen kereskedőnek 27 különböző jogszabályhoz kellene alkalmazkodnia. Ez pedig óriási terhet jelent a vállalkozások számára. És ennek tudomány, tudatában vagyunk. Egy pár példát szeretnék mondani most a széttöredezettségre itt az Európai Unión belül. Franciaországban és Csehországban például a távértékesítés esetében az elállási idő 7 naptári nap, míg a briteknél 7 munkanap. Dániában és Máltában 14, illetve 15 naptári nap az az időszak, amely alatt elállhat egy fogyasztó a vásárlástól. Tehát még gyakorlatilag a napok számításában is nagyok az el, a különbségek, tehát hogy naptári napban, munkanapban számolunk el. El tudják képzelni, hogy ez milyen hatással van a fogyasztókra, és arra is gondolom rájöttek, hogy milyen üzeneteket kell nekünk akkor közvetítenünk a bizalom visszaszerzése érdekében. Azt gondolom, hogy mindezeket halván nem csoda, hogy a kereskedők nagyon sokszor úgy gondolják, hogy inkább elállnak attól, azaz nem vállalják föl, hogy határon átnyúlóan is nyújtsák az áruikat. Így például ötből egy kiskereskedő úgy gondolja, hogy nem kíván határon átnyúlóan is kereskedni, viszont 50%-uk azt mondja, hogy ha megfelelési költségeket nem kellene fizetniük, akkor felvállalnák ezt a fajta kereskedést is. Van egy megfelelő hálózata most már a fogyasztóknak, a, amelyben részt vesznek a kereskedők is, és mindenki elmondhatja a véleményét ezzel a rendszerrel kapcsolatban. Nagyon sokszor, mint ahogyan már elmondtam, a más országban élő fogyasztókat kizárják a saját klientúrájuk köréből a kereskedők. Nagyon sokszor a keleti országokból érkezők, az új tagállamokból érkezők úgy érzik, hogy büntetik őket azért, hogy később lettek EU-s tagok. És nagyon sokszor az az érzés ragadja el őket, hogy egy másodosztálybeli fogyasztói körhöz tartoznak. És ez nem helyes. Ugye egy közös európai belső piacot szeretnénk, de ennek egyetlen üzenete sem olyan, amely egyértelmű és egyhangúan interpretálható lenne. Sajnos az a helyzet, tehát, hogy ez zavart okoz, ez a széttagoltság, és ezért gondolom én úgy, hogy ezen a területen lépnünk kell. Két nagyon fontos kérésre kell koncentrálnunk. Egyrészt, hogyan tudjuk a belső piac működését javítani a fogyasztókra nézve, és hogyan tudjuk őket abba a helyzetbe hozni, hogy jobban profitálhassanak ebből a belső piacból. Most azt gondolom, hogy ez a válasz az az lehet, hogy először is a kiskereskedelmi piacról le kell venni a zárat, és mint ahogyan mondtam, a bizalmat vissza kell állítani. Egy erre vonatkozó hatályos irányelv is ezt a célt szolgálja. A javaslataink egy egész Európa szerte érvényes, egységes fogyasztói jogot kíván foganatosítani, bármilyen formájú vásárlásról is legyen szó. Online, gondolom itt, vagy pedig akár a vásárlócán vásárol, vásárlásra nézve is ez lenne az irányadó. Ha például valaki Prágában vagy Berlin, Berlinben él, akkor nyilván ugyanúgy szerethetne máshonnan vásárolni, mondjuk Kopenhágából, Jubiánából, Párizsból, vagy akár egy kis görög városból is. Hiszen tudjuk jól, hogy a választás szabadsága az egy alapjog. Ez a javaslat nagyon messze mutat, és azt gondolom, hogy az elmúlt 30 évre nézve ez egy nagyon jó hír, hogy most egységesülésre kerül a sor, hiszen ez 500 millió fogyasztónak a javát szolgálja Európában. Azt hiszem, hogy el is jött ennek az ideje, hiszen jelenleg nagyon nehéz gazdasági időket élünk. Ez a javaslat az új fogyasztói stratégiának egy mérföldköve is, amely egyrészt maximalizálja a fogyasztói jólétet, mint célkitűzés, másik oldalon pedig biztosítja a fogyasztóvédelmet. Nyilvánvaló ez az irányelv nem fogja önmagában megoldani a globális pénzügyi krízist, jó lenne, de sajnos azért ez nem így lesz, de azokat a problémákat megvilágítja, amelyekkel jelenleg találkoznak a fogyasztók. Mi lesz az előnye a fogyasztónak ezekből a javaslatokból? Egyrészt sokkal szigorúbbakká válnak a szállítási feltételek. Eddig ugye azt a problémát láthatták, hogyha határon átnyúló öm, tranzakcióról volt szó, akkor 30 napon belül kellene ö, a, a kereskedőnek az árut. Viszont nagyon sokszor sérül az áru, vagy meg sem érkezik. Úgy gondolom, hogy ezen a téren, ha most előrelépünk, az mindenkinek megelégedéssel szolgál, hiszen az elektronikus kereskedelem hát, fénykorát éli. És ezzel visszaszorítható lehet majd a sérült árok érkezése is, illetve a késlekedés szállítás. A másik dolog a rejtett díjak. Ezekre azt tudom mondani, hogy ha nincsenek feltüntetve, akkor nem is kell őket kifizetni. Aztán van ez a 14 napos megfontolási idő, mely időszak alatt valaki mm, elállhat a szerződéstől, bár ez a 14 nap kétszerese például annak az időszaknak, ami jelenleg Csehországban vagy Franciaországban érvényes. Aztán az online vásárlás esetében nagyon sokszor előre beixelik azokat a kis opciókat, ez a jövőben tilos lesz. Aztán a házalással kapcsolatban is újra gondoltuk a szabályokat és gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy egy-egy kereskedőnek a felbukkanása most már szabályokkal lesz szabályozva. A távértékesítéssel kapcsolatos űröket is zártuk, és a az irányelv most már lefed minden egyes távértékesítési tranzakciót is és ezzel például Nagy-Britanniában és Dániában is megnő, egy nagyobb fokozatra kapcsol a fogyasztóvédelem. Az átláthatóság egy nagyon-nagyon fontos elem. Így például azonnal értesítést kell kapni, hogyha valaki a kreditkártyájáról fizet. Az elállást most már ki lehet eszközölni egy sima e-maillel, vagy egy saját szavakkal megfogalmazott levéllel is. Aztán felállítása került egy fekete, illetve egy szürke lista a tisztességtelen kereskedelmi magatartásról, illetve a, a nem felszerződéses szerződéses feltételekről is. És azt gondolom, hogy ez nagyon jó lesz, hiszen mindenki tudhatja, hogy milyen alapon köt szerződést. És aztán az online árveréseket is lefedik most már ezek az új javaslatok. Sokszor feltették nekem a kérdést, hogy ez a javaslat akkor most fogyasztóbarát-e, vagy inkább kereskedőbarát. No, én úgy gondolom, hogy ezek nem zárják ki egymást, és ami jó a kereskedők számára, az a fogyasztók számára is jó kell, hogy legyen. Nem véletlenül ülünk itt most az IMCO-ban, a belső piaci és fogyasztóvédelmi szakbizottságban, ezért ez a neve is. Azt gondolom, hogy a jól működő piacok mindenképpen szolgálják a fogyasztót, és amennyiben ők magabiztosak és jól informáltak, akkor minden jogukkal élni fognak. Szeretném kiemelni, hogy ez a javaslat nem arra kényszeríti majd a tagállamokat, hogy az általános szerződéses szabályaikat feladják, vagy például, hogy a digitális szolgáltatásokra vonatkozó szabályaikat feladják. Sokkal, arról, sokkal inkább arról van szó, hogy most egy egységes szabályrendszer kerül felállításra, amely a legmagasabb szintű fogyasztóvédelmet tudja biztosítani. Eljött most az az idő, és esélyt kaptunk, hogy az AVIT szabályokat végre frissítsük, és a 21. század kihívásaihoz igazítsuk. Ez nagyon jó, hiszen jogbiztonságot hoz magával, kiszámíthatóságot, és csökkenteni fogja a megfelelési költségeket is a kereskedők vonatkozásában. Úgy gondolom, hogy nemzeti szinten megvan már az elképzelés, és várom is majd, hogy önök konstruktívan részt vegyenek a vitában, illetve támogassanak bennünket a munkánkban. Nézzük most a végrehajtást. Azt gondolom, hogy minden szabály csak akkor ér valamit, hogyha nemzeti szinten átveszik és átültetik a gyakorlatba. És nyilván nagyon fontos az is, hogy megfelelő időben és helyesen, korrekten kerüljenek átültés, átültetésre a szabályok. A bizottság természetesen segít a nemzeti hatóságoknak a végrehajtásban, és egy kis példát adnék megint erre. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó irányelv, illetve a fogyasztói hitelekre vonatkozó irányelv esetében is megfelelő támogatást biztosítottunk. És nyilván szeretnénk azt is biztosítani, hogy alkalmazásra kerülnek ezek az irányelvek megfelelően, amennyiben szegésre kerül sor, akkor ezeket az eljárásokat is el kell indítani. Az UCP-nek az egyetemleges alkalmazása nyilván feltételezi azt, hogy a kulcsfontosságú koncepciókat helyesen és ugyanúgy értelmezik minden egyes esetre nézve új kereskedelmi gyakorlatok megjelennek a piacon, ez az idő hozza magával nyilván, és ezekre megfelelő iránymutatásokat is meg kell fogalmazni. Az átültetés időszakában az, az életbelépés első évét követően nagyon sokszor egyszerű, pontosítani kell a az egyes definíciókat, és hát nyilván pontosan meg kell érteni minden egyes irányelvnek a kulcsfontosságú koncepcióit. Tavaly áprilisban a fogyasztói hitelek kapcsán ugyanezeket a lépéseket eljátszottuk. Workshopokat is megszervezett a bizottság tavaly novemberben, illetve éppen a múlt hónapban is, és ezeknek éppen az volt a célja, hogy megvitassuk és teljesen egyértelművé tegyük azokat a területek, azokat a problémákat, amelyek az átültetés során felmerülnek. Ami a végrehajtást illeti, úgy gondolom, hogy az európai fogyasztó számára nagyon lényeges tudni az, hogy teljesen egyértelmű, világos szabályok mentén vásárolhatnak, és a végrehajtás effektív és fair. Úgy gondolom, hogy a legtöbb kereskedő valóban nyitott, jó szándékű, de hát vannak olyanok is, akik károkat okoznak a fogyasztóknak. Ez viszont aláássa a fogyasztónak a bizalmát, és sajnos az effektív végrehajtást is hátráltatja. A közhatóságoknak az egyes tagállamokban tehát pontosan az a feladata, hogy ezeket az illegális kereskedelmi magatartásokat, illetve gyakorlatokat felfedje, kivizsgálja, és végezetül pedig megállítsa. A határon átnyúló kereskedelemben is hatékonyan szeretnénk fellépni a belső piacon. Ennek elérésére, még egyszer mondom, nagyon fontos, hogy hatékony és konzisztens legyen az egyes jogszabályoknak az átültetése is. Ezért tartom legna- legfontosabb prioritásomnak a fogyasztóvédelmi szabályoknak az átültetését. Itt együtt kell működnünk, ez teljesen egyértelmű, és mindannyian, mindannyian sikra kell, hogy szálljunk ugyanezen értékek mellett. Nagyon sok munka elvégeztetett már, viszont meg vagyok arról győződve, hogy van még további feladatunk is, és a bizottság azt a feladatot vállalta, hogy koordinálja ezt a végrehajtási munkát Európai Uniós szinten. Egy pár példát mondanék megint. 2007-ben például megfelelő szabályokat foganatosítottunk az, a repülőjegyek vonatkozásában, és ellenőrizni is tudjuk egy checklista alapján, hogy ezeket az új szabályokat betartják-e. Ugyanakkor egy másik példa mutatja az, hogy például ugye websájtokon nagyon sok esetben csengő hangokat is árosítanak, és beszéltünk az iparral, hogy egyértelműsítjük azt, hogy hogyan lehet a visszaéléseket visszaszorítani és egyértelműsíteni ezt a fajta kereskedelmi gyakorlatot. A az év, idei év júniusára a az Európai Bizottság leltárba veszi a különböző eddigi feladatokat, és megnézi, hogy hogyan is történt előrehaladás a fogyasztói jogok végrehajtásában. És nyilván nevén nevezük majd a kihívásokat is, amelyekre jól oda kell figyelni. Az egyik prioritásom, amit még szeretnék kiemelni itt a végén, az a jogos, jogorvoslat. Nyilván joga a fogyasztóknak a jogorvoslat alkalmazása, azonban nagyon sokszor akadályokba ütköznek, és nem is jutnak el például a bírósághoz. Egyrészt, mert nagyon drága, és nagyon hosszadalmas, összetettek az eljárások. Mit jelent ez számokban? Ötből egy fogyasztó tulajdonképpen nem megy bíróságra, hogyha az ezer eurót nem éri el a kár. Ezen felül nagyon sokszor a fogyasztók nem is tudják, hogy milyen jogorvoslati eszközök birtokában vannak. Éppen ezért tulajdonképpen veszítenek az üzleteken, és nem kapnak jogorvoslatot az illegális kereskedelmi gyakorlatért. csoportos keresetek, mint lehetőség nagyon lényeges a jogorvoslat kapcsán, és egy zöld könyvet adtunk ki nemrég, 200 megkérdezettnek a válaszát figyelembe véve. Nyilván látható egyébként a zöld könyvből is, hogy vannak gyenge pontok az egyes tagállamokban, hiszen van ugyan jogorvoslati lehetőség, de nem mindenütt tudnak élni ezzel, mert más és más az eszköz. Például a vitarendezés az egyik alternatíva, de például, hogyha kollektív jogorvoslati rendszerek léteznek is, akkor mindezek például csak 13 tagállamban igénybe vehetők. A zöld könyv a legtöbb opciót feltárja tehát, és itt felsorolásra kerül az alternatív vitarendezés, aztán az igazságszolgáltatás egyéb eljárásai, amelyeket kötelező vagy nem kötelező eszközök végrehajtásával lehet elérni. A legjobb az lenne, hogy ezeket kombinálni lehetne. A bizottság mérlegeli a következő lépéseket, és hát bármelyik csapás irányt is választjuk. Azt gondolom, hogy a végén mindenképpen a fogyasztói jogok hatékony érvényesülése lesz az eredmény. Várom az önök támogatását, EU-s és nemzeti szinten is, az, hogy elfogadják ezt a javaslatot, mert úgy gondolom, hogy ez mind a kereskedők, mind pedig a fogyasztók érdekét szolgálja. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Azt gondolom, hogy egy nagyon értékes délutánt és vitát fogunk itt együtt tölteni. Köszönjük szépen. Szerettem volna mindenkit informálni azzal kapcsolatban, hogy itt vannak a legjobban hatan a szakbizottságunktól, és hát nagyon sokaknak haza kellett menniük most már a kampány miatt, de azért itt van hat nagyon aktív parlamenti képviselő, Tubon úr, Harbor úr, Schwab úr, Ed asszony és Hula asszony, Tehát itt vannak az összes képviselőink, akik nagyon sokat dolgoznak, és miután itt most a nemzeti parlamentek képviselői jöttek el, ezért most önöknek adnám meg a szót. Mondjuk mindig két parlamenti képviselőt szólítanék fel, és aztán egy, két nemzeti parlamenti képviselőt, és azután egy par, európai parlamentit. Először a máltai képviselő fog felszólalni. Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy jelen lehetek, és hogy a fogyasztóvédelmi kérdésről eszmét cserélhetünk. Nem olyan régen Máltában több ezer máltai állampolgár a párcégház előtt sorakozott, annak érdekében, hogy a kormány ellen, tevékenység ellen tiltakozzanak, ugyanis illegális regisztrációs adót kellett az autók vásárlásánál megfizetniük. Tavaly januárban Kovács biztos, Louis Greg képviselőnek pozitív választ adott ezzel a parlamenti kérdéssel kapcsolatban. A kormány Máltán nem hajlandó a több ezer máltai fogyasztót kártalanítani. Azt hiszem, és egyetértek egyébként kollégámmal, hogy fogyasztóvédelmi szempontból Az arrogancia elfogadhatatlan a kormány részéről, éppen ezért olyan rendszerre van szükség, amelyben a magánérdekek és a kormányérdekek külön választódnak, és egy független szervezet tudja garantálni kizárólag a árakat, főként a közmű árak tekintetében, tehát elektromos áram, vízszolgáltatás, más tarifák, repülőtéri illetékek és díjak, és így tovább. Tehát a hatékonyság rendkívül fontos, ez garantálni kell az Európai Unió 27 tagállamának területén. Sajnos az utóbbi időben drámaian növekedtek az energiaárak máltán. Ezt egyébként sosem indokolta meg a kormány. Vajon az átlag polgár milyen védelmet kaphat, hogy ne legyen prédája különböző ö, rosszul működő kormányzati tevékenységek által elfecsérelt pénzeket ne az átlagpolgára fizettessék meg. Hogyan lehet ezt megakadályozni? A máltai esetben, amelyről az előbb beszéltem, egész egyszerűen a fogyasztó védelemhez való jogról szóló információ hiányzott a regisztrációs adó tekintetében, ez csak négy, évvel késő, négy éves késésben érkezett meg, és a máltai kormány sohasem érezte, hogy kötelessége lenne a közvéleményt támog, tájékoztatni ezzel a jogtalan helyzettel kapcsolatban, amely már négy éve létezik. József Muscat és Louis Grech urak, akik parlamenti képviselők itt az Európai Parlamentben, egy szóbeli kérdéssel érte, éltek Kovács biztoshoz. Ha ez nem történt volna meg, akkor a mai napig semmiféle konkrét választ nem kaptunk volna, pedig a kormány kiátsza az embereket, és a jogaikat semmibe veszi. Információhoz való jog tehát ez egy rendkívül fontos téma, éppen ezért úgy gondolom, hogy a jövő szempontjából nagyon fontos az, hogy megítéljük, hogy pontosan mit is kell tenni annak érdekében, hogy a kormányok valóban az európai fogyasztóvédelmi jogszabályokat betartsák. Elnök, akkor a következő felszólalunk. Kérem szépen, hogy mindenki három percben próbálja meg összefoglalni mondani valóját mert különben nem mindenki kaphat majd szót. Karamanli úr következik Franciaországból. Igen, elnézést kérek. Nagyon érdekes válaszokat kaptunk, de az is igaz, hogy onnantól kezdve, hogy javítani próbáljuk a fogyasztóvédelmi helyzetet, mindenki az irányelvre hivatkozik. De mégiscsak az az érzésünk ma, hogy a jogharmonizáció ambiciózus céljait nem kellőképpen súlyozták, ugyanis úgy tűnik, hogy a szöveg nem annyira a fogyasztókat védi, hanem inkább a vállalkozásokat. Most innentől kezdve azt kell, hogy mondjam, hogy igazuk van a fogyasztóvédelmi szervezeteknek, ugyanis nem kapnak választ bizonyos aggodalmaikra. Nagyon fontos az, hogy ne legyenek félreérthető passzusok a jogszabályban. Gondolok például az alkalmazási körre amely gyakorlatilag a fejezetekben egészen máshogy kerül megfogalmazásra, minden fejezetben másra vonatkozik, és bizony úgy tűnik, hogy bizonyos esetekben nemzeti hatóságok léphetnek közben, máshol pedig nem. Tehát itt igazából a procedúrák, az eljárások nem kellőképpen biztosak. Azután Gondolok még arra is, hogy a polgárjoggal kapcsolatban Franciaországban nem tudom, hogy garantált-e az, hogy a rejtett hibák kapcsolatban a francia polgári törvénykönyvben már meglévő szankciók továbbra is alkalmazhatóak legyenek, és aztán végül olyan záradékokról is szó esik itt, amelyek visszaélésre adhatnak okot. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt ez egy igazi visszalépés, legalábbis a francia jogszabályokhoz képest, éppen ezért várjuk a bizottságtól, hogy pontosítsa a szöveget. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, most jön Harbor úr, aki a néppárt nevében fog felszólalni, európai parlamenti képviselő. Köszönöm szépen! Én is szerettem volna a nemzeti parlamenti kollégákat szeretettel üdvözölni a parlamentben. Néhány gondolatot szeretnék megosztani önökkel azzal kapcsolatban, hogy hogyan is látjuk mi ennek a folyamatnak a megvalósulását. Azt hiszem, hogy egyre inkább tudatában vagyunk annak, hogy a fogyasztóvédelmi törvények fő célja az, hogy harmonizálják a fogyasztók elvárásait azokkal a már meglévő nemzeti fogyasztóvédelmi jogszabályokkal, amelyeknek a helyébe lép ez a mostani irányelv. Nagyon sok fogyasztóvédelmi szervezettel vannak önök is kapcsolatban, és ez rendkívül fontos. Nem olyan régen volt egy tanulmány azzal kapcsolatban, hogy a tisztességtelen piaci magatartás kapcsán a Európai Uniós joganyag nemzeti jogba való átültetése milyen szinten valósult meg. Tehát nagyon fontos az, hogy hogyan, nyom, hogyan követjük nyomon a helyzetet, és úgy gondolom, hogy mivel most stratégiailag gondolkozunk, és jó néhány gondolatot meg is kérdőjelezünk, ezért talán most olyan lehetőség nyílik számunkra, amely révén komolyabban elkötelezhetjük magunkat ezen a területen. Azt hiszem, hogy hazánkban a kormányoknak is ezt meg kell tenniük, csak közösen tudunk valós eredményeket elérni. Szeretném ráirányítani figyelmüket arra, hogy az Európai Bizottság egy hatástanulmányt végezett, és nagyon is érdekelne bennünket az önök véleménye ezzel kapcsolatban, hogy helyes a megközelítés vagy sem. Ugyanis igazából itt a maximális harmonizációból adódó előnyökre kellene felhívni a figyelmet, és az, hogy hogyan lehet ezt elérni. Persze a problémákat figyelembe kell venni, a határokon átnyúló kereskedelm, az Európai Unió egységes volt a kereskedelmi szempontból, új kihívásokat teremt, a belső piac nem szabad, hogy a fogyasztóvédelem kárára teremtődjön meg a fogyasztóknak pedig joguk van ahhoz, hogy információt kapjanak arról, hogy ö, hogyan tudják érvényesíteni jogaikat. Talán önök is végig gondolhatnák ezt a helyzetet, és ö, információt adhatnának a nemzeti ö, helyzetről. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Svédországból Örmström képviselő következik. Elnök asszony, Svédország pozitívan viszonyul a javaslathoz, az irányhoz, és Svédország a teljes harmonizációt is támogatná a lehető legmagasabb szinten. A javaslat jó fogyasztóvédelmet tartalmaz, és úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi közösségi fogyasztóvédelmi szabályoknál túlmegy. A jelenlegi fogyasztóvédelem bizonyos tekintetben megváltoztatandó abba az irányba, amelyet a javaslat tartalmaz. Azonban mindenképpen azokat az előnyöket kell kiemsúlyoznom, amelyeket a harmonizáció jelentene a tagállamokban. Egy ilyen jogalkotás használna a gazdasági szereplőknek, illetve használna a fogyasztóknak is a határokon átnyúló kereskedelemben. És ennek pedig alacsonyabb árai lennének a következménye. Nagyon magas szinten kell garantálni a fogyasztó védelmet, és pedig úgy, hogy a fogyasztók és a szolgáltatók érdekeit is figyelembe vegyük. Itt azonban bizonyos dolgok nem világosak. Tehát Például, hogyha egy árut veszünk, vagy egy szolgáltatást, akkor hol a határ? Fontos, hogy az irányelv ilyen tekintetben is világos, közérthető legyen. Ez fontos a fogyasztó, ez fontos a szolgáltató számára. A szabályoknak nem kell egységesnek lennie, azonban legyenek beláthatóak, világosak. Ez növelni a bizalmat a fogyasztók és a szolgáltatók tekintetében is a határokon átnyúló kereskedelemben. Köszönöm. Köszönöm. Klunigin asszony Szlovéniából, ha jól ejtettem a nevét, és ha megismerte. Nagyon szépen köszönöm a szót. Én is üdvözlök mindenkit. Szlovénia alapjában véve egyetért az irányelv célkitűzéseivel. Azonban az a véleményünk, hogy egy teljes harmonizáció ne menjen a minőség rovására. Bizonyos tagállamokban már magas a fogyasztó védelem. Szlovéniában elértük a magas szintű fogyasztóvédelmet, és szerintem a törvényhelyzet is jó. Sok évig dolgoztunk a fogyasztóvédelmen. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen irányelv a már elért célokat és a fogyasztóvédelem minőségét ne veszélyeztesse. Éppen ezért néhány fenntartásunk van. A Szlovén Fogyasztóvédelmi Szövetség nagyon aktív javaslataiban már elő is adta ezeket az önök irányába, de én is elmondanám. Azt javasolják, hogy a kereskedő fogalmát a állami önkormányzati vállalatokra is terjesszék ki. Az áru magában foglalja a gáz, elektromos áram és a víz fogalmát is, ami a mi kötelmi jogunkban és a többi kötelmi jogban az Európai Unióban található, az nem felel meg annak, amit itt tartalmaz az irányelv tervezet. Tehát itt ki kellene egészíteni a visszaállási jogot, tehát eh, itt eh, a visszaállási jogot is pontosítani kellene. A szerződéses eh, feltételeket is ki kellene egészíteni, és pedig olyan javaslatokkal, amelyeket már benyújtottunk. A preambulumban rögzíteni kell, hogy minden tagállam hivatalos nyelvén közérthető egyszerű legyen a preambulum. Tehát ez azt jelenti, hogy a fogyasztó védelmi szabályok kötelező érvényűek, amelyeket nem kerülhetnek meg a felek. Szlovénia támogatja a fogyasztóvédelmet, támogatja a fogyasztóvédelem erősítését, például az internetes kereskedelemben. Hiszen a jogalkotásnak követni kell az új kereskedelmi gyakorlatot is. Szlovénia nevében egy fenntartást jelentenék be a négyes fejezettel szemben, és pedig a 26-os cikk tekintetében, hiszen itt amennyiben hiányosságok vannak, akkor milyen jogorvoslat lehetséges. Szlovéniában ez a jelenlegi fogyasztóvédelem csökkenését jelenteni, hiszen Szlovéniában a fogyasztó különféle jogorvoslati eszközökkel élhet, amennyiben hiányos vagy rossz az áru. Tehát kérheti az ár csökkentését, kicserélheti az árut, vagy pedig az egész árat visszakérheti. Az irányelv javaslatnak nincsen olyan lehetőség, illetve nem ad olyan lehetőséget, hogy megválaszthassa a fogyasztó a kártérítés formáját. Az eh, irányelv itt eh, különféle kereskedelmi, illetve ipari garanciákat is szabályoz. Szabályozza a garanciák határidejét. Tehát például hány naptári vagy hány munkanap eh, ig lehessen egy árut esetleg visszacserélni. Tehát ezt nem szabályozzák. A maximális harmonizáció ne legyen a célja az irányelvek, hanem az optimalizáció. Hiszen pillanatnyilag válságban vagyunk, ez pedig megérzik a kereskedők, megérzi a fogyasztóvédelem, és szerintem optimális eredményre törekedjünk. Nagyon szépen köszönöm. Tubon úr, parancsolja. Madame la Présidente. Elnök asszony, és kedves kollégák! szeretnék olyan értelemben szólni, ahogyan Malcolm Harbour kollégám szólt az imént. Először is szeretnék Ali mccarthy gratulálni, és a biztos asszonynak, Kunyára asszonynak is szeretnék gratulálni, ugyanis nagyon sok energiát és fantáziát fektettek ebbe a területbe, erre szükség is van a jövő szempontjából, itt az Európai Parlament jövője szempontjából egyaránt, hiszen a fogyasztóvédelmi jogokról szóló iránya, egy fontos terület. Az is világos, hogy itt csak akkor lehet előrelépni, hogyha van politikai akarat, hiszen jogi szempontból ö, próbáljuk mindig vizsgálni ezt a kérdést, de mégis igazából egy politikai ö, szándék hiányzik. Megkezdtük már a vitát, és világosan kiderült, hogy a jelenlegi javaslat nagyobb politikai problémákat támaszt a teljes jogharmonizáció kapcsán. Megkárti asszony, a jelentéstevőnk, majd egy olyan jelentéssel fog előállni, amely nagyon nyitott, hiszen ahogyan Malcolm Harbour is elmondta, nem volt igazából idő arra, hogy mélységeiben megvitassuk ezt a kérdést. És tulajdonképpen még én sem tudom biztosan, hogy mi is az álláspontom. Egy-két biztos pont azért van. Az egyik az, hogy egy mostani világban, főként a gazdaság és pénzügyi válság sújtott a világban, Európa a belső piacot nem használhatja ki ürügyként, sem pedig a versenyre épülő gazdasági térséget. a szociális modell ellenében. Tehát igazából ma bizony azt láthatjuk, hogy ha Európa képes a válságnak ellenállni, ezt azért tudjuk megtenni, mert rengeteg olyan jogszabályunk van, amelyek felfogják a szütéseket. Ezt végig kell gondolni. A belső piac, a határokon átnyúló fogyasztás nagyon fontos a fejlődésünk szempontjából, de azért oda kell figyelni arra is, hogy a vívmányainkat nehogy elveszítsük. Aztán egy másik fontos gondolatom, ilyen szempontból csak akkor tudunk érdemi vitába bocsátkozni, hogyha az Európai Bizottság nagyon pontos hatásvizsgálatot végez azzal kapcsolatban, hogy a javaslat cikkről cikkre haladva milyen hatásokat rejt magában a különböző tagállamok helyi valósága szempontjából. És azt hiszem, hogy addig, amíg ezeket az információkat nem kapjuk meg, addig nem is tudunk érdemi véleményt kialakítani. És a harmadik megjegyzésem, hogy a mai ülésünk rendkívül fontos ülés, hiszen itt ülnek a nemzeti parlamenti képviselők is, és azt hiszem, hogy több képviselő is negatívan áll hozzá a bizottság által javasolt anyaghoz, a szubszidaritás elve mögé bújva. Németországban a szenátus, ami, illetve hogy Franciaországban a szenátusnak megfelelő német második kamara kimondta, hogy a szubszidiaritás elvének nem felel meg ez az anyag. Biztos, hogy a Lordok háza is így fog dönteni, véleményem szerint néhány hónapon belül, úgyhogy azt hiszem, hogy Kunyeva asszonyra óriási kihívások várnak. Most, amikor a Lisszaboni szerződést próbáljuk ratifikálni, a nemzeti parlamentek rendelkezésére álló eljárásjogi eszközöket nem szabad, hogy magunk ellen fordítsuk, tehát fontos az, hogy ezt a kérdést ne söpörjük szőnyeg alá maga az, hogy ezeket a szövegeket megpróbáljuk megreformálni, rendkívül érdekes, fontos, mert ezzel a parlament azt is látja, hogy nem elég jogszabályokat megalkotni, hanem hogy azok aztán végig kell, nyomon kell követni, hogy hogyan valósulnak meg a terepen. Köszönöm. Most a nemzeti parlamentek részéről Ripilova asszonya Cseh parlamenttől. Köszönöm szépen. Elnök asszony, igen tisztelt. Biztos asszony, kolléganik és kollégák. Engedjék meg, hogy a szakbizottságuknak köszönetet mondjak, hogy megszervezte ezt a mai találkozót hiszen így lehetőségünk van az eszmecserére. Ilyen alapvető bizottsági tervezetről. Hiszen olyan dologról van szó, amely közvetlenül befolyásolja az állampolgárok mindennapjait. Most nézzük meg, hogy a Csehköztársaság szenátusa hogyan látja az ügyet. Nagy érdeklődéssel követjük azt a munkát, ami a fogyasztóvédelmi javaslat alapja. Már a 2007-es zöld könyvvel is foglalkoztunk, amelyben elkezdődtek a munkálatok. Ezen kívül a kormányzattal együtt már elkészítettünk néhány választ a bizottság kérdéseire. Itt a lényeg az az, hogy egyszerűbb legyen a dolog, és egységesebb. Azonban ez ne jelentse azt, hogy figyelme kívül hagyjuk a többi már meglévő eszköz európai szinten. Tehát eh, egy kérdést intéznék a biztos asszonyhoz. A bizottság a fogyasztói jogokat a közös referencia keret alapján is megvizsgálta? Hiszen a legutóbbi ülésünken 2009. március 26-ában, 26-án már a szenátusban vitáztunk erről. És mi támogatjuk a teljes harmonizációt. Hogy a közösségi jog ne legyen ennyire széttörezett és jó védelmi szintben részesülnek a fogyasztók. A fogyasztó informálása az alap és feltételezzük a felnőtt nagykorú fogyasztót. Az Európai Bíróságnak van egy idevágó ítélete is, a mi véleményünk pedig az, hogy a jól informált fogyasztó a jogalany, aki óvatos és saját maga is képes arra, hogy információkat szerezzen, hogy döntést hozzon, amennyiben kereskedelmi tranzakciókban részt vesz én is ezen parlamentnek és a következő európai parlamentnek is sok sikert kívánok a javaslat megtárgyalásához, és azt is szeretném elmondani, hogy közös célunk az, hogy jobban bízzanak a fogyasztók a belső piacban, és hogy több határokon átnyúló kereskedelem legyen. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Most uh, Szaricson képviselő Svédországból. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm a meghívást, és köszönöm a bizottság anyagát is. Én otthon a svéd Riksdagban fogyasztóvédő vagyok, és nagyon sok emberrel találkozom, akiknek köze van a fogyasztóvédelemhez. Tehát tudom, hogy a jó jogalkotás mennyire fontos a fogyasztók számára. Svédországban büszkék lehetünk arra, hogy jó a fogyasztó védelmünk. Nagyon sokáig intenzíven dolgoztunk ezen. És a mi fogyasztóvédelmünk nagyon jól sikerült. Az európai államok között támogatjuk a harmonizációt, hiszen így könnyebb összehasonlítani a kereskedelmet. Reméljük, hogy a határokon átnyúló kereskedelem növekszik, hogy közös szabályok vannak. Azonban a fogyasztóvédelmi irányelv tekintetében van néhány kérdőjelünk. Valószínűleg eh, Svédországban csökken a jelenlegi fogyasztóvédelem szintje, amennyiben eh, ezt az irányelvet így most átültetnénk. Más országokban bizonyára ez máshogy lenne. A fogyasztóvédelemben vannak különbségek, mint a nyelv, a biztonság, a bizalom, a fizetési morál. Tehát nagyon sok dologgal függ össze a fogyasztóvédelem. Svédország szeretné megtartani a lehető legmagasabb szintű fogyasztóvédelmet a jövőben is. Köszönöm. Thank you, and coincidentally... Köszönöm szépen. Egy svéd képviselő kap most szót, aki a parlament tagja. Köszönöm, elnök asszony és gratulálok svéd kolléga nőmnek is, aki úgy szintén szociáldemokrata, mint én. Svédországban is nagyon fontos a fogyasztóvédelem, és itt az Európai Parlamentben is sokat foglalkozunk fogyasztóvédelemmel. Nagyon fontos az, hogy kihangsúlyozzuk, hogy kiváló munkát végzett Kuneva asszony, és örülünk, hogy ilyen szorosan együttműködik a parlamenttel. A helyzet az, az hogyha virágzó piacot szeretnénk, akkor ez az is hozzátartozik, hogy bizalmuk van a fogyasztóknak, és örülnek. Tehát ez azt jelenti, hogy a lehető legjobb védelmet kívánjuk a fogyasztóinknak nyújtani. Nagyon örülök annak, hogy létezik egy fogyasztó jogi irányelv tervezet, és a szociáldemokraták itt a parlamentben annak is örülnek, hogy kapunk még egy kis időt, hiszen nagyon sok mindet kell még tisztázni a tervezetben. Az a lényeg, hogy jó legyen az együttműködés a nemzeti parlamentek és fogyasztóvédelmi szervezetek között is. Ahogy a kollégám is kifejezte, a szociáldemokraták támogatják a harmonizációt, azonban arra is figyelnünk kell, hogy nehogy bizonyos országokban rosszabb legyen, emiatt a fogyasztóvédelem. Tehát a harmonizáció nem jelentheti bizonyos országokban a helyzet rosszabbodását. Most nyugtalanító a pénzügyi és gazdasági válság. Azonban ilyen környezetben is lehet foglalkozni olyan kérdésekkel, amelyek esetleg nem szorosan a fogyasztó védelemhez kapcsolódnak, tehát a bankok, illetve az ipar helyzete és a válságban pedig folytatnunk kell az erős fogyasztóvédelem szorgalmazását. Köszönöm szépen. Okay, uh, thank you very much. Ben, köszönöm szépen. Voludakis kollega kap szót Görögországból. Eh, köszönöm szépen. Eh, Köszönöm szépen tehát. Eh, nagyon érdekesek voltak a fenn, eh, felszólalások a biztosasszony részéről főként. Valóban, amikor arról beszélünk, hogy a nemzeti jogszabályok mennyire töredezettek, és hogy különben is négy irányelv próbálja irányítani ezt a komplex területet, és ebből bizony sajnos gyakran pont a fogyasztóvédelem kerül ki vesztesként. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a bizottság részéről nagyon helyes az, hogy felül kívánja vizsgálni a meglévő jogszabályokat. Ugyanakkor el kell, hogy mondjam azt is, hogy a jelenlegi megfogalmazásában az irányelv tervezet sokkal inkább a gazdasági szereplőknek kedvez, és nem a fogyasztóknak, illetve a fogyasztó védelem ügyének. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy egymással ellentétesek a fogyasztók, illetve a kereskedők jogai, de ezt hosszú távon össze kell tudni egyeztetni, sőt, konvergálnia kell ezeknek az elveknek, szempontoknak. A kereskedelem határokon átnyúló kereskedelem. Fontos tehát mind a fogyasztók, mind pedig a vállalkozók szempontjából. Görögországban 2007-ben a kormány felülvizsgálta a fogyasztóvédelmi törvényeket, és ma van egy olyan jogszabály, amely szerintem nagyon hatékony, és amelynek köszönhetően a visszaéléseket próbáljuk visszaszorítani, de hogyha a mostani irányelvtervezetet elfogadjuk, akkor sajnos Görögországban a visszaélések ellen már nem lehetne nagyon fellépni. Görögországban liberális kormány van, de nem egy vadkapitalista rendszerben hiszünk, hanem egy szabad piacban, amely ugyanakkor a fogyasztók jogaira odafigyel. Hát mi szeretnénk, hogyha a mostani törvénykönyveinkben lévő visszaélési tényállások megmaradnának az, annak is, ugyanis a piac bővítésével mindig újabb és újabb szolgáltatások és áruk jelennek meg, de ezzel együtt járnak az újabb buktatók is, és nagyon sok kevésé ismert tisztességtelen piaci magatartási forma. Éppen ezért jó lenne, hogyha a parlamentben a már létező fogyasztóvédelmi szintet fent tudnánk tartani. Ez különben más Európai Uniós államokban is hasonlóképpen alakul. Úgy gondolom, hogy a határokon átnyúló kereskedelem fejleményei nagyon fontos hatással lesznek arra, hogy Európa felül tudjon kerekedni a jelenlegi válságon. Ugyanakkor mindenképpen el kell kerülnünk azt, hogy a kereskedelem erősítése miatt a fogyasztóvédelmi törvények sérüljenek. Ezek ugyanis most nagyon jól működnek, akár tagállami szinten, akár Európai Uniós szinten. A valóságban ez nem csak a fogyasztók érdekeit védi, hanem hosszú távon a piacot magát és általában a határokon átnyúló kereskedelem ügyét is védik, hiszen amennyiben a fogyasztók a védelm, fogyasztóvédelmi intézkedések szintjében csökkenést tapasztalnak, akkor nem fognak annyira bízni a piacban, és nem is fognak annyit vásárolni. És ebből pedig az fakad, hogy mindenkinek rossz hatásokat hoz magával ez a helyzet. Tehát nem szabad megengedni azt, hogy lecsökkenjen a fogyasztóvédelmi szint Európában, akár például a szerződéstől való elállás megfontolási időszakára tekintettel nagyon különböző gyakorlatok vannak érvényben Európában. from Italy. Olaszország. Köszönöm szépen. Mindenkinek jó estét kívánok. Nagyon örülünk annak, hogy az európai intézmények odafigyelnek a fogyasztóvédelem ügyére, és nagyon fontos az is, hogy új kezdeményezésekkel állnak elő. A fogyasztóvédelem területén például. Ez most azért is fontos, mert nagyon komoly pénzügyi és gazdasági válság söpör végig Európán. Éppen ezért úgy vélem, hogy a fogyasztók bizalmát kell erősíteni, és ezen sokat kell dolgoznunk. A határokon átnyúló kereskedelem növekedésének köszönhetően, főként az internetes kereskedelemre gondolok, bizonyára szinte mindenki ismeri ennek a kereskedelmi formának az előnyeit, Gondolok például arra, hogy sokkal nagyobb választék áll rendelkezésre, és ugyanakkor csökkennek a közvetítési költségek is, és ezzel a száru cikkek végső felhasználóra háruló ára is csökken. De nagyon fontos az, hogy tovább növekedjen a határokon átnyúló kereskedelem. Az internetes kereskedelem azonban a csalás és a visszaélésnek jobban ki van téve. Nagyon nehéz ugyanis megvizsgálni, hogy milyen állapotban van a vásárolt termék, az, a kiküldési időszak vagy idő sem mindig megbízható. Éppen ezért az Európai Bizottság az irányelv tervezett bemutatásakor ezekre a problémákra is felhívta a figyelmet, és arra, hogy mennyire töredezett a jogszabályi háttér ezen a területen. Minimális jogharmonizációt kívánnak megvalósítani, és ezek után a tagállamoknak lehetősége nyílna arra, hogy fogyasztóvédelmi szempontból erősebb korlátozásokat vezessenek be. Nagyon gyakran azonban a vállalkozások nem előnyösen járnak el a fogyasztók szempontjából. Éppen ezért kell valamiféle jogharmonizáció, egyszerű és könnyen megvalósítható jogszabályokra van szükség az irányelvben, világos megfogalmazásra. Ugyanakkor egy olyan érthető jogszabályi keretet kell létrehozni, amelyeknek köszönhetően a tisztességtelen kereskedelmi magatartásra vonatkozó a mm, tiltásokat szankciókkal lehet biztosítani. És végül a biztos asszonynak át szeretném adni parlamentünk és az olasz parlament illetékes szakbizottságának az üdvözletét, Tudom, hogy április 23-án Olaszországba látogat, és hát természetesen nagy szeretettel várjuk biztos asszonyt hozzánk, ahol majd folytathatjuk ezt a vitát. Been joined by Mrs. Reuteva, who's also... a uh, Tava asszony következik, aki alelnöke is ennek a szakbizottságnak, és a második részben is itt lesz. Hanslich képviselői szót kap, Schwab képviselő kap, azonban Németország részéről elsőként szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is azt mondanám, hogy a kollégákkal, a nemzeti parlamentekből érkezett vendégeinkkel lefolytatott eszmecserét nagyon hasznosnak és gyümölcsözőnek tartom, mert ebből is látszik, hogy mindenki, aki itt Európában együtt dolgozik egy ilyen jogszabályon, nagyon egyéni, szubjektív, nemzeti jogáltal alakított nézettel érkezik. Csatlakozom az előttem szólókhoz a tekintetben, hogy a fogyasztó nyilván nem csak fogyasztói minőségében kell, hogy itt górcső alá kerüljön, hanem a fogyasztó ugyanakkor ugye esetleg kereskedő is lehet, vagy ö, alkalmazott. És ö, nem is az a kérdés, hogy kit akarunk jobban védeni, hanem inkább az a kérdés, hogy hogyan lehet egy jó egyensúlyt teremteni a fogyasztók és a kereskedők, a vállalkozók érdekei között. Erre keressük a választ ebben a szakbizottságban. A fogyasztót nem lehet azáltal védeni természetesen, hogy a jogi akadályokat a kereskedők vonatkozásában olyan magasra tesszük, hogy gyakorlatilag már lehetetlenné válik a határa átnyúló kereskedelem. Inkább úgy kell védeni a fogyasztókat, hogy a legnagyobb áru kínálatot állítjuk elébe. És Kunyeva biztos asszony ugye adott alkalommal utalt arra, hogy nagyon pontosan át kell nézni, hogy ez az irányelv nem szolgálhatja-e azt a célt, hogy gyakorlatilag az Európai Uniót McDonald's hálózattá tesszük, ahol csak nagy kereskedelmi láncolatok kereskedhetnek, akik eluralják a piacot. Sokkal inkább a határon átnyúló tranzakciókkal azt lehetne elérni, hogy a KKV-k ezt az európai piacot, mint hazai piacot lássák el a termékeikkel és a szolgáltatásaikkal. Még egy fontos dolog, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az európai fogyasztó bizalmát visszaállítsuk. Közösen sikerülhet ez, és hát tulajdonképpen már csak egy pár jogi kérdés, a nyitott kérdés, azt kell még tudnunk, hogy ki mire kell, hogy pontosan rábólincson, és a nemzeti parlamentekkel jó úton járunk az egyetértés megtalálásában. A nemzeti fogyasztói védelem lehet akár az EU-s mérce is. A lényeg az az, hogy a végén az egész koncepció tekintsük át, és aztán döntsük el, hogy ez a koncepció az EU-s fogyasztóknak összességében előnyös lesz-e, még akkor is, hogyha esetleg egyes másik e, tagállamban lefelé vagy fölfelé azért változás bekövetkezhet. Ugye a választások előtti kampányban ez nem túl egyszerű, de nagyon hálás lennék azért, hogyha ezen az alapon folytathatnánk a vitát, és nem azon az alapon, hogy nekem mondjuk a fekete erdőben mit mond majd a fogyasztóm, ami, ha megkérdezem erről, hanem a 480 millió EU-s fogyasztó, mint közösség, hogyan nyilatkozik majd erről a kérdésről, úgyhogy várom is a vitát. Köszönöm szépen. Jurcsevics képviselő következik Lengyelországból. Köszönöm szépen. Köszönöm. Azt gondolom, hogy kétség kívül igaz, hogy az Európai Unió belső piacának működése érdekében nem csak arra van szükség, hogy nemzeti, hanem EU szinten is működjön a fogyasztói védelmi politika. Nyilván ugye a szerződéskötés és a marketing is egy nagyon lényeges eleme a kereskedésnek, de hogyha ezt az új javaslatot most elfogadjuk, akkor néhány kockázat 6, 7, 6 hónappal az életbelépés után gyakorlatilag a fogyasztó fejére száll. És ezt úgy át kellene gondolnunk. az előállítók, a termelők is valahol ott vannak, ugye a fogyasztók és a, és a kereskedők között. Az ő pozíciókat is át kell tekintenünk, hiszen a bizalom és a, és a biztonság egy lényeges elem, de a minőség az, amivel a bizalmat valóban növelni lehet. Harmadsorban pedig a jogi keret amelyel a fogyasztók védelmét biztosítjuk. Én támogatnám azokat, akik azt mondják, hogy ezt egyszerűsítsük, ezt a jogi keretet, hogy érthetővé váljon a fogyasztók számára. És úgy gondolom, ez egy jogos elvárás a részükről. Ugyanakkor ez a jogi környezet nem lehet az nem vezethet oda, hogy óriási terheket rójon a kereskedőkre, hiszen ennek a gazdasági következménye még belátható fenntarthatatlan az egész gazdaság. Lehet, hogy oda fajulna el, hogy az árok és a szolgáltatások ára megugrik. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb a fogyasztó és a kereskedő közötti kapcsolatban az információ, a megfelelő információ biztosítása az árok és a szolgáltatások vonatkozásában. Végezetül pedig szeretném még azt is elmondani, hogy a piac felügyelet vagy az új szabályok bevezetése, és ezeknek a hatás, az ezekre vonatkozó hatástanulmánya szerintem ugyanolyan benchmarkokkal kellene, hogy működjön. És ugyanúgy kellene végrehajtani az egész Európai Unió területén. Hogyha ugyanaz a az interpretáció ugyanaz a jogértelmezés szolgál alapul, akkor nem lesznek félreértések. A fogyasztókkal való konzultáció azonban mindenképpen lényeges, hiszen ez is az ő érdeküket szolgálja. Tunisek képviselő Ausztriából. Elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák! Köszöntök mindenkit a Nemzeti és az Európai Parlamenti képviselők közül is. Én az osztrák parlamentben vagyok a Fogyasztóvédelmi Bizottságnak a vezetője, és ez a téma, a fogyasztóvédelem nyilván nem csak európai, hanem nemzeti szinten is egy nagyon fontos és egy nagyon nehéz, összetett témát jelent minden nemzeti parlament úgy gondolja, legalábbis véleményem szerint ez így van, hogy szükség lenne egy egységes irányelvre, amely sok mindent von egy kalap alá. Jó értelemben. Sok mindent egységesít. A teljes harmonizáció, erről ma már hallottunk, az egyik opció, azaz, hogy felfelé orientálódunk, és nem pedig lefelé. Ha valamit teljességgel, maximálisan harmonizálunk, akkor ez a ez problémát okozhat, hiszen módosításokra van szükség lefelé vagy lefelé. És éppen ezért talán a minimális harmonizáció lenne a célra vezetőbb, és meg kellene tartani a származási ország elvét. Kis lépésekben haladhatnánk előre. És hát ahogyan ma már hallottuk, Elsősorban az olyan területeken, mint az elállás joga, ugye a különböző határidők, és aztán ugye már hallottunk itt arról is, hogy ugye van, aki munkanapban számol, van, aki naptári napban. Itt kellene először egységes és egységesítést elérnünk. Aztán az összehasonlítható, összehasonlíthatóság, a gáz és az energia árak tekintetében. Ez is nagyon lényeges, lényeges, és az egyéb áru kiszolgáltatások tekintetében is fontos lenne, pedig ez még nem elérhető. Aztán a reptéri díjak és a repülő jegyek összehasonlíthatósága, hát kis lépésekben úgy gondolom, hogy ez is megvalósítható lenne. Bár van még jócskán házi feladatunk, de talán a teljes harmonizációt nem mindjárt az elején tűzzük ki célul, mert akkor nagyon sok nehézséggel kell le, számolnunk. Köszönöm, mondja az elnök. Rüle képviselő következik a zöldek részéről koordinátorként. Én is nagyon örülök, hogy ma ezt az eszmecserét lefolytathatjuk. Nekem ugyanis még nincs teljesen kialakult véleményem. Kunyeva asszony megközelítését nagyon jónak tartom. És jó gondolat az is, hogy van egy munkacsoport, amely ezzel a témával nagyon alaposan foglalkozik. Ez a mai vita is nagyon sokban segíthet bennünket, hiszen most a részleteket is megismerhetjük. Mit jelent ez? Pontosan tisztáznunk kell a szubszidiaritás és az arányosság elve tekintetében, hogy a maximális teljes harmonizáció mennyiben jelent előnyt, és hol lehet esetleg indokot találni inkább a minimális harmonizáció mellett. A teljes harmonizációnak az egyik problémája hogy az, hogy akkor a tagállamokban elvész a rugalmasság, azaz a tagállamnak nem lesz meg a lehetősége a gyors reakcióra egy piaci változásra. Ugyanakkor a piacok széttagoltságát javíthatja, és ez lehet az előnye a teljes harmonizációnak. Tehát azt kell gondolnom, hogy pontosan át kell tekinteni ezt a területet. Sajnáljuk, hogy a hatástanulmányok nem igazán célra vezetőek, nem mutatnak túlságosan előre, és ezért abban bízunk, hogy itt az eszmecsere kapcsán nagy lépésekkel haladhatunk előre. A szubszidiaritás kérdését és az arányosság elvét is láthatóan a válaszokból is kitűnik, amelyeket visszaküldtek a tagállamok, nagyon komolyan veszik. Ami a hatályt illeti, hát ez sem tölt el túl nagy erő örömmel, hiszen az irányelvnek csak egy része az, ami itt a hatályt megkapná. Szerintem itt egy bizonyos fogú korlátozást kellene alkalmaznunk. Köszönöm szépen! Kuppenmeier asszony következik Ausztriából. Mr. Kuppenmeier úr, bocsánat. Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót. Mindazoknak a nemzeti parlamenti képviselőknek igazat adok, és őket is támogatom, akik a teljes harmonizáció kihatásaira mutattak rá. Mi Ausztriában nagyon magas fokon bírjuk a fogyasztóvédelmet, és úgy látjuk, hogy a teljes harmonizáció esetében, hát itt elég nagy lyukak keletkeznek ezen a rés, ezen a pajzson. Ez az irányelv, amely most itt előttünk van, és a maximális harmonizációt helyezik illetásba, azt hozná magával, hogy a szigorú osztrák szabályozások nem maradhatnának életben, érvényben a jövőben. És hát ezért nagyok az aggájaink és elég nagy az ellenállás is. Mi úgy gondoljuk, hogy lépésről lépésre kellene haladnunk, ez volna a megoldás, differenciált megközelítéssel, a minimális harmonizációval, és bizonyos részterleteken el tudjuk képzelni a teljes harmonizációt. A fogyasztói aki tekintetében nagyon fontos odafigyelnünk arra, hogy ezek ne ürügyként szolgáljanak a gazdasági, a liberális gazdasági megfontolásokhoz. Így hát a minimális harmonizáció elve mellett szállunk sikra, ezt kívánjuk megtartani. Legjobb esetben úgy gondoljuk, hogy egyes terminusokat definiálni lehetne, ezek alkalmasak lehetnek akkor a teljes harmonizációs alkalmazásra. Például a távértékesítés. Erre nézve úgy gondoljuk, hogy a szabályokat még pontosítani kellene, például az internetes árveréseket is bele kellene ebbe a területbe vonni, és aztán a különböző folyóratok és újságokat megrendelőknél a kivételeket törölni kellene. Aztán fontos tudni az, hogy az elállási időszak mennyi, ezt is pontosan definiálni kellene. A lottó nyereményekkel kapcsolatos kérdéseket is pontosan tisztázni kell. És a szankciók kérdését is át kell még egyszer nézni, ezeknek az alkalmazása is nagyon lényeges. Összességében tehát úgy gondolom, hogy nem konkurenciát kellene itt képeznünk, aközött, hogy hogyan tud az egyik-másik kereskedő a piacon ügyeskedni, és a másik oldalon pedig a fogyasztó hogy tudja a védelmét képíteni. A fogyasztó kell, hogy legyen a homlokterünkben, hiszen ő a gyengébb, és az persze igaz, hogy a minőség az, ami nagy kihívás a kereskedők és a cégek számára. Amennyiben ott versenyképések, akkor úgy gondolom, hogy a nemzetközi piacon is megerősödnek a vállalkozások. Őket is támogatni kell, és a megfelelő jogi szabályokkal helyzetbe lehet hőz, hozni őket, akkor lesz innováció, ami lényeges. A bizalom kérdése is. És azt gondolom, hogy Európa a polgárok Európája, nem pedig a koncernek, a vállalkozások és a, az ügyeskedőknek az Európája kell, hogy legyen. Nagyon összetett, nagyon komplex ez a terület, a fogyasztók megérdemlik a védelmet, de nagyon lényeges terület, mint ahogyan tehát mondom, és remélem, és bízom abban, hogy sikeresek leszünk, és kunyával asszonynak minden jót kívánok ezért a rögös úton. Köszönöm. Portugáliából Oliveira asszony. Nagyon szépen köszönöm. Igen, tisztelt eh, elnök asszony, igen, tisztelt eh, biztos asszony, tisztelt kollégák és kolléganők. Először is szeretném megköszönni azt, hogy meghívtak a mai ülésre. Úgy gondolom, hogy a ma tárgyalt irányelv nagyon fontos előrelépést jelent a fogyasztóvédelemben. Azonban egyidejűleg azt is gondolom, hogy még jó hosszú út előttünk, hogy megegyezzünk. Úgy gondolom, hogy szükséges az, hogy itt alkalmazkodási mechanizmusokat hozunk létre, hogy a nemzeti törvényhozás az európai irányelvet át tudja majd ültetni. Az is fontos, hogy a polgárok, a fogyasztók megkapják a megfelelő információkat. Most egy fontos gondolatot szeretnék önöknek elmondani. És pedig a tisztességtelen reklámról szólnék. A szolgáltatások és az áruk tekintetében eléggé gyakran becsapják a fogyasztót. És nagyon rossz helyzetbe kerülnek. Arra gondolok, hogy különféle gyakorlatok léteznek a pénzügyi bank szektorban, amelyek igenis becsapják a fogyasztót. Vannak olyan pénzintézetek, amelyek eh, család módon eh, hirdetik pénzügyi termékeiket, és utána olyan termékeket eh, forgalmaznak, amelyek, valljuk be, pocsékak. Ez pedig különféle európai tagállamokban megfigyelhető. Éppen ezért ki kell alakítanunk bizonyos mechanizmusokat, intézkedéseket kell foganatosítanunk, és az Európai Unió szintjén is. Szükséges, hogy pontosan leírjuk, hogy milyen szankciókat irányoznak elő a tagállamok. Az is fontos, hogy ezek a mechanizmusok nagyon gyorsan átültethetők és alkalmazhatók lehessenek, hiszen csak is így lehet a fogyasztóvédelmet javítani. Úgy vélem, hogy az ellenőrzést is erősíteni kell ezen a területen. Így megakadályozható az, hogy a fogyasztót állandóan átverjék. Köszönöm szépen! Most folytatom a listát. Oscar Skastes, Lettországból. Ja, komisár Skunzi, kundze, a priekšsēdētājs Skunzi. Köszönöm szépen. Es gribētu izteikt savu atzinību Eiropas parlamenta iekšējā tirgus. Az eh, Európai Parlament eh, belső piaci szakbizottságának szeretném megköszönni, hogy eh, eljött hozzánk, és meghívott minket. Nagyon fontos kérdésről, fogyasztóvédelemről van szükség. A legfontosabb kérdéseket Lettországban is a fogyasztóvédelmi törvény szabályozza. Az első törvényt 1990-ben dolgoztuk ki ebben a tekintetben, és pedig a brit jogszabályok alapján. Most fogyasztóvédelmi főfegyülőség és szektorális felügyeletek figyelik a fogyasztóvédelmet. Lettországban a fogyasztóvédelmi törvény szabályozza tehát a fogyasztóvédelmet. Lehetséges az, hogy magasabb szintre vigyük a fogyasztóvédelmet, mint ahogy előirányozza az irányelv. Tehát például a lett törvényhozás azt is lehetővé teszi, hogy a elállási jog a távkereskedelem esetén 14 napon belül érvényes. Az irányelvben 7 nap szerepel. Lettország támogatja a maximális harmonizációt, amelyet javasol az irányelv, azonban garantálni kell azt is, hogy a normákat ne csökkentsük az intézkedések alapján. Ahogy a tapasztalat mutatja, nem mindig érvényesülnek a fogyasztó jogai a szabad választás tekintetében. A maximális harmonizációs megközelítés véleményünk szerint, tehát ahogy például a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat mutatja, már magas szinten van. A lett parlament Európa ügyi bizottságában nemrég a fogyasztók védelméről tárgyaltunk, például az élelmiszerek címkézése kapcsán. A fogyasztók és a fogyasztóvédelmi szervezetek elég gyakran kritizálták ezt. Elképzelhető az is, hogy javítjuk a helyzetet, hiszen elég gyakran előfordul nálunk, hogy félrevezető adatok szerepelnek az élelmiszeren, vagy pedig olyan pirinyó betűkkel írják rá az információkat, hogy mikroszkóppal is nagyon nehéz elolvasni. Nagyon fontos, hogy a fogyasztó tudja, hogy milyen termékkel milyen kockázatot vállal esetleg, és ez az élelmiszerek esetében fokozottan fontos. Tavaly már benyújtottuk a véleményünket a tervezetről, és azt javasoltuk, hogy a fogyasztó kapjon olyan lehetőséget, hogy jobb információkhoz jut az élelmiszerekről. Lettország véleménye az, hogy nem csak az a lényeges, hogy a kereskedő és a fogyasztó között meglegyen a jó kapcsolat, említsük meg a gyártót is, hiszen elég gyakran a gyártó az, amely ellen jogorvoslattal élhet a fogyasztó. A jelenlegi válságban különösen fontos az, hogy eh, a fogyasztó kollektív jogvédelméről is elgondolkozzunk. A zöld könyvben lévő bíróságon kívüli megegyezési lehetőségeket is szorgalmaznunk kell, és ezeket a lehetőségeket, a mediációt, a közvetítést is lehetővé kell tenni határokon átnyúló módon. Főleg a szolgáltatási szektor területén lenne ez fontos. Az a véleményünk, hogy a fogyasztóvédelem jelenlegi szintje ne csökkenjen, olyan irányelvet kell elfogadnunk, amely reális és erősíti a belső piacot. Köszönöm. Tuli, asszony Írországból. Madam Commissioner, fellow parliamentarians, ladies and gentlemen. Igen, tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim. Örülök, hogy itt lehetek önök között. Mindenképpen haladnunk kell az ügyjel, és pedig eh, a válság közepén vagyunk és protekcionizmus jelei mutatkoznak néhány tagállamban. A nyílt gazdaságoknak szüksége van a belső piac hatékony működésére és szabályzására. Úgy gondolom, hogy ennek a keretnek megvan az az esélye, hogy növelje a fogyasztók bizalmát a nemzeti és a nemzetközi piacokon. Ilország a kötelmi joggal kapcsolatos dolgokat szorgalmazza, tehát hogy hasonlóak jegyenek a jogi előírások. Fontos az, hogy az eddigi intézkedések eh, is eh, jók legyenek. Írországnak azonban van néhány fenntartása, mint Ausztriának és Szlovéniának. Az a fenntartásunk, hogy a kereskedelmi szerződésekre vonatkozó előírások eh, máshogy nézenek ki. A jelenlegi javaslatban eh, a elképzelés szerintem fordított hatással lenne a kötelmi jogban lévő felekre, mint ahogy szándékozza. És uh, itt a garancia két évről hat évre emelése véleményem szerint lehetséges, a, a mi jogunk szerint lehetséges. És ö, szerintem nem ártana az európai szinten sem, hogyha lehetséges lenne. Tehát ö, inkább minimális, mint maximális harmonizációt szeretnénk, és ö, szerintem nagyon ö, lényeges például itt a, száll, a kiszállításról szóló részlet, Ez szerintem nem kellene ennyire részletesen szabályozni ebben az európai jogszabálytervezetben. Köszönöm. Thank you very much. I've got then, uh, uh... Köszönöm szépen. Akkor most a Bundesráttól kévetkezik valaki. Meine sehr verehrten igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves kolléganők és kollégák, a Néme Szövetségi Tanács álláspontját vázolnám. Én is köszönő szavakkal kezdeném. Hiszen köszönöm a biztos asszonynak és a bizottságnak a tervezetet. Nagyon fontos vita anyagról van szó. És az európai belső piacot ismét élénkíteni kell. Ez pedig egy olyan folyamat, amely minnyájunk felelőssége a Lisszaboni stratégia alapján. Fontos hogy a belső piac ne csak vállalkozói módon alakuljon, és ne csak néhány nagy koncern megdonaldizálja, hanem a kis és középvállalatok számára is átjárhatóvá kell tenni a belső piac határait. Mindenek előtt a polgárok számára legyen nyitott a belső piac. Hogyha utazunk, akkor igénybe vesszük a szolgáltatásokat, hogyha valahol külföldön dolgozunk, akkor is, de különben nem nagyon érezzük a belső piacot máshogy. A tervezetben van néhány terület, ahol kritikusak vagyunk. Tehát például, például a táv értékesítés és a házaló ügyletek esetében szerintem egy horizontális irányelv tekintetében az összes értékesítési formát figyelembe kell venni, hiszen csak is így tudunk koherens keretet adni a jogszabálynak. Minket is érint a bizottság által javasolt teljes harmonizáció. Úgy vélem, hogy a belső piac fogyasztók számára történő létrehozását csak is akkor tudjuk elérni, hogyha bizonyos területeken teljes harmonizáció, más területeken minimális harmonizáció, de megfelelő szinten legyen. Hiszen így képesek a tagállamok nemzetállami módon reagálni a piacok változására. És ez eddig is így volt a fogyasztóvédelem szintjének a csökkenése vonatkozik Németországra is, mint más tagállamokra. Itt kritikusak vagyunk emiatt is. Aggodalmaim vannak itt a fekete és szürke záradékokkal is. Vannak itt listák a védelmi szintről. Németországban erősebb a fogyasztóvédelem, mint itt a javaslat. Azonban a komitológiai eljárás is lényeges itt, és itt ismét újabb záradékok következnek a szürke, illetve a fekete listán. Ezeket véleményem szerint mindenképpen parlamenti eljárás során kell elérni, és nem komitológiai eljárás alapján. Alá húztam itt még néhány dolgot, ahol úgy vélem, hogy módosítandó az anyag, ezt természetesen eljuttatom az érintettekhez, és úgy gondolom, hogy a fogyasztóvédelmi jogban nagyon magas szint legyen az uralkodó, és pedig úgy, hogy a tagállamok politikailag is megfelelő módon reagálassanak azokra. Köszönöm. Köszönöm. Most akkor Howard baroneszt eh, kérem meg eh, a Lordok házából, és eh, átadom neki a szót. Um, I think we're there, we? um, hát igen, egyetértek. A Lordok háza teljes körű kivizsgálással készül az irányelvvel kapcsolatban, és most még csak a folyamat elején vagyunk. Éppen ezért ma délután szeretnénk meghallgatni, hogy más tagállamokban mik az aggodalmak, mik a problémák. Szeretnék a szubszidiaritással kapcsolatban egy kis kiigazítással élni, ugyanis Bizony, a mi kormányunk éppen ellenkezőleg azzal, azzal amit ön mondott, igazából úgy látja, hogy konkrét harmonizációt, teljes harmonizációt tudna megvalósítani, vagy elképzelni, de nem a jelenlegi alapokon. Ugyanis az irányelvben a fogyasztó jogok elég kuszán vannak megfogalmazva, és a mi szakbizottságunknak az volt a véleménye, hogyha ezt az irányelvet életbe léptetjük, akkor igazából a fogyasztóvédelem inkább csorbul, és nem javul. Tehát az irányelv jogi implikációit konkrétan meg kell vizsgálni, és majd ma délután azt fogjuk megvitatni, hogy mennyire összetett kérdésről is van szó. Mindenesetre az egy, most az előzetes véleményem az, hogy azok az irányelvek, amelyek nem kapcsolódnak ehhez a csomaghoz, például a szolgáltatásokra vonatkozó irányelvek, fogyasztóvédelmi szempontból, ugye kétféle terméket tudunk megkülönböztetni, a konkrét megvalósuló terméket, valamint a szolgáltatást, és mind a két szempontból védeni kell a fogyasztókat természetesen a civil szervezetek, lobbycsoportok, mind a fogyasztóvédelem területéről, mind az iparágak területéről úgy látják, hogy két nagy probléma van. Az egyik az az, hogy nagyon fontos az, hogy Európa közös irányelvet dolgozzon ki, ugyanis a jelenlegi helyzet elfogadhatatlan, ennek a tartalma ugyanis az egyelőre inkább csökkenti a fogyasztóvédelmi helyzetet, főként az Egyesült Királyságban. Tehát ezt nem tudjuk majd elfogadni ilyen formájában. Elnök, köszönjük szépen! Grizsnyi Alexa következik Magyarországról. Szépen köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyar Parlament Fogyasztóvédelmi Eseti Bizottságának nevébe köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a tanácskozás résztvevőit az elmúlt évek rendkvül fontosak voltak a magyarországi fogyasztóvédelem megerőstése szempontjából több tudatos kormányzati lépés és a parlamenti jogalkotás is segtette a hazai fogyasztóvédelem fejlődését az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló tanácsi irányelv magyarországi joggyakorlatba történő átültetése megtörtént az irányelv hazai alkalmazása kapcsán jelentős átalakításra került az 1997-ben elfogadott korábbi fogyasztóvédelmi törvényünk és a gazdasági reklámokról szóló törvény. Úgy vélem hatóságaink az életbelépés óta eltelt viszonylag rövid időszak miatt még nem szembesültek valamennyi olyan problémával, amely az irányelv alkalmazásával összefüggésben a későbbiekben még felmerülhet az már most látszik, hogy egy-két tényállás bizonyítása hatóságainktól nagy szakszerűséget és körültekintő eljárást követel. Ugyanakkor el kell, hogy mondjam, hogy a magyarországi fogyasztóvédelemmel foglalkozó politikusok, hatóságok és civil szervezetek általában üdvözlik azt a gyakorlatot, hogy uniós fogyasztóvédelmi irányelvek segítik és sürgetik a nemzeti fogyasztóvédelmi szabályozások létrejöttét vagy korszerűsítését jelen javaslat is jelentősen egyszerűsti a fogyasztóvédelmi joganyagot. magyarország figyelemmel a fogyasztói érdekekre alapvetően támogatja a bizottság kezdeményezését és a javaslat teljes harmonizációra épülő koncepcióját viszont ebből következően általános és más fórumokon is kifejtett álláspontunk hogy különösen fontos minden egyes rendelkezés precz egyértelmű világos és az eltérő értelmezési lehetőségeket kizáró módon történő megfogalmazása. Bennünk is van aggodalom, hogy az általános szabályozás ne lazítsa fel a korábban kialakított, esetleg szigorúbb nemzeti szabályozásokat. Erre azt gondolom, hogy mindenképpen választ kell találni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Okay, well, I wanted to, to thank you very much. Nos, hát köszönöm szépen mindenkinek a felszólalásait, és akkor most mi is következik. Át fogom adni Vorrojtava asszonynak a felnöklés jogát. A második panelban rendkívül érdekes szakértői meghallgatásokat fogunk véghez vinni főként a transzpozíció implementáció megvalósítás területén jó néhány kérdés felmerült, és ezért nagyon fontos az is, hogy legyen lehetőség ezekre a kérdésekre választ kapni. Most viszont úgy gondoljuk, hogy egy nagyon fontos jogszabályról van szó, de mégis, minthogyha nagyon sok parlamenti képviselő úgy gondolná, hogy jó-jó ez az európai irányelv, de igazából a nemzeti jogszabályaink erősebben védik a fogyasztói jogokat. Tehát próbáljunk meg kiegyensúlyozott megközelítést kialakítani. És hát elnézést kérek, hogy el kell mennem, sajnos más elfoglaltságom akadt. Really very interesting and uh, valuable input from Köszönöm szépen, nagyon érdekes hozzászólásokat hallhattunk. Bizony a korábbi uh, elvárásaimnak megfelelően nagyon sok ország azt mondja, hogy saját államukban erősebb védelmet élveznek a fogyasztók, mint az irányelv biztosítana. Mondjuk úgy, hogy Dánia, Svédország, ahol a legrégebbi hagyományokra tekint vissza a fogyasztóvédelem, ez érthető, de hát most Portugáliából és Görögország részéről is ugyanezeket a hangokat halljuk, Hát mondjuk azt büszkén, hogy bizony igazából Európában mindenhol nagyon magas szintű fogyasztóvédelem van. Ez szuper. De azért mégiscsak szükség van egy közös európai megközelítése, ugyanis ebben a mai globalizált világban nem elég, ha jók vagyunk otthon, nekünk meg kell mutatnunk a világban azt is, hogy mi európai szinten is védjük a fogyasztók jogait, és éppen ezért ne felejtsük el, hogy mondjuk én Kínával is, vagy az Egyesült Államokkal transatlanti kapcsolatokban is tárgyalópartner vagyok, és olyankor bizony egy európai szintű fogyasztóvédelmet kell, kívánok bevezetni. Ugyanis, hogyha ezeken a tárgyalásokon egy 27 részből álló kis puzzle próbálnék eladni, hát az nem igazán jó, nem hangzik jól. Nekem sokkal na, jobbak a tárgyalási pozícióim, hogyha azt tudom mondani, hogy van európai szintű közös kör, öm, fogyasztóvédelem. Aztán van itt egy másik nagyon érdekes pont. Állandóan a globalizációról beszélünk és mégis, minthogyha nem lennénk hajlandóak elfogadni, hogy mondjuk az Egyesült Királyságban nagyon jó az, hogyha jó a fogyasztóvédelmi szint, de ha itt Brüsszelben sok uh, brit emberrel van kapcsolatom, és ők azt szeretnék, hogyha Brüsszelben vagy Görögországban, hogyha mondjuk ö, nyaralni mennek, ugyanolyan szintű fogyasztóvédelemben részesülnének. Még hogyha valaki otthon marad állandóan, és az interneten mm, keres, akkor is az Európai Unió belső piacára lépett ki, és hát bizony, ne felejtsük el, hogy 6 százalékát teszi ki a mai kereskedelemnek a határokon átnyúló kereskedelem. Az elmúlt évben két százalékkal nőtt ez a szint, amikor az Euróbarométer megpróbálja felmérni azt, hogy miért nem akarnak a fogyasztók más országokban vásárolni, hát a felmérésből az derült ki, hogy nem a nyelvvel van probléma, hanem inkább azzal, hogyha mondjuk Spanyolországba, vagy Görögországba, vagy az Egyesült Királyságba utaznak nyaralni, akkor ők nem biztosak abban, hogy azonosak a fogyasztóvédelmi szintek, mint otthon. Az árobszervatórium is megvalósult már, ez is azért jó, mert így az európai polgárok látják azt, hogy összehasonlításban hogyan néznek ki az árak. Ma 50%-a a vállalkozásoknak, akik az interneten kereskednek, mondjuk egy országban, nyíltan kimondták, hogy ők szeretnének kimenni a világhálóra és más országokban is árusítani, de ez nagyon nehéz. Amikor felméréseket végeztünk, az derült ki belőle, hogy ha elég bátor a vállalkozás, akkor bizony 70 ezer nél is több, 70 ezer eurónál is többet kell befektessen, hogy ezt meg tudja valósítani. Most, hogyha ez az irányelv megvalósul, akkor 2000 euró körüli összegből ez megoldható. És hát végül is kifizeti meg ennek az árát? Hát a felhasználó, a fogyasztó. Éppen ezért. Ez egy újabb lehetőség arra, hogy a fogyasztók érdekeit védjük, ugyanakkor a, az európai gazdaságot élénkítsük. Nagyon örülök annak, hogy az ír képviselő nyíltan beszélt a protekcionizmusról. Bizony, ez valóban fenyeget, hogyha nem vagyunk eléggé nyíltak, nem vagyunk eléggé okosak, bizony ez a veszély is fenyeget. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy a vállalkozásokat védjük, a vállalkozási lehetőséget, mert különben nem, le, nem terem itt senkinek sem babér. A belső piacnak úgy kell működni, hogy ez nekünk is pozitívumokat hordozzon, ez az én célom. Én ezért dolgozom. A belső piac megvalósulásával az emberek biztonságban fogják magukat érezni, fogyasztóként bárhol Európában, hogyha világos feltételek mellett tudnak vásárolni, akkor sokkal nagyobb a kényelemérzetük. Tudom azt is, hogy most mondjuk az Egyesült Királyságban vagy Írországban hogyan is néz ki a jogorvoslati helyzet. Pontosan ki lehet számolni azt, hogy az emberek, a fogyasztók a jogorvoslattal élhetnek. Igazából itt egy teljes jogharmonizációra van szükség, de majd konkrét számadatokkal fogok szolgálni, hogy ez mit fog jelenteni a fogyasztók jóléte szempontjából, és más részről pedig a garanciák tekintetében azt tudom elmondani a litván kollégának a felvetésére reagálva, hogy a bizonyítási kényszer a vállalkozókra hárul, nem a fogyasztókra. Hat hónapról van itt szó, pedig két éves legál, jog, jogi garanciára való a kötelezettség szerepel az irányelvben. Igazából az a fontos, hogy a bizonyítási kényszer hat hónapig éljen, hogyha sikerül ebben megegyőzni, ugyanis ez a legfontosabb a fogyasztók számára, hogyha ezt a hat hónapot mondjuk egy évre ki tudjuk terjeszteni, az nagyon nagy öröm lesz számunkra. Az én kérdéseim is nagyon érdekesek. Ausztriában május 15-én Ausztriába látogatok, a parlamentbe, és aztán szép lassan az összes többi parlamentben is ott leszek személyesen, és meg tudjuk majd vitatni ezt a kérdést, tehát továbbra is összeköttetésben maradunk. Szeretnék azonban most néhány válaszsal szolgálni. Karamanli úr Franciaországból, bizony önt ismerem személyesen is, tudom, hogy a jogértelmezés problémákat vet fel az irányelvvel kapcsolatban. Konstruktív volt a találkozóm a francia fogyasztóvédelmi szervezetekkel, kb. tíz nappal ezelőtt találkoztunk, és megegyüztünk abban, hogy jó néhány nyitott kérdés, mint például a, a hatály kérdése, valamint más témákban is következő hónapok során világosabban fogunk fogalmazni, például a viszkásé, tehát a rejtett hibák, vagy a tisztességes, tisztességtelen piaci gyakorlattal kapcsolatos definíciók nem eléggé világosak, és hát természetesen majd a listát is aktualizáljuk. Jó lenne egy félnapos brainstormingot tartani, szlovén kollégának pedig azt tudom válaszolni, hogy biztosíthatom önt, az európai fogyasztók egy optimális európai szintű védelmi szintre számíthatnak majd, ami a jog orvoslatot illeti, hát itt még nagyon sok vita van folyamatban, és természetesen én is nyitottan állok hozzá a kérdéshez. Például a definíciók tekintetében, kereskedő vagy hatóság definíciója tekintetében a tagállamok az irányelv egy részét is alkalmazhatják majd, például a gáz és az energiával kapcsolatban. Hát az elektromos áram és a gáz tekintetében ki kell mondanunk, hogy a szerződéses viszonyokra értelmezhetőek a mi szabályaink. Az előzetes szerződést megelőző információ szolgáltatása való kötelezettségek épp úgy ide tartoznak, és ahogyan többen is elmondták, hát ez egy jó kezdetnek minősül, majd meglátják, hogy össze tudunk dolgozni. Össze tudunk dolgozni a energiafőigazgatósági kollégákkal is ebben a kérdésben, és megpróbáljuk összehangolni az energia számlák rendszerét. Ez nem lesz kötelező érvényű persze, de azért ez is egy jó eszköz. Azután kötelmi jog. Nagyon fontos kimondani, hogy az irányelv erre is vonatkozik, erre a területre is, a visszaélésekre, az általános szerződéskötés előtti feltételek megfogalmazására. Tubon úrnak mit is tudok válaszolni? Minden egyes kérdésben ő azt szeretné, hogy hatásvizsgálat készüljön az összes Európai Uniós tagállamban, ez nekünk is nagyon tetszik, hasznos lenne, de azért lehet, hogy több lenne a leve, mint a húsa ennek a hatásvizsgálatnak, ugyanis nagyon sok tekintetben gyakorlatilag az összes tagállam nyerne ezen a helyzeten, plusz még a közös piac is megvalósulna. Az előzetes munkák, a felkészítés nagyon fontos, folytatjuk ezt a munkát, ez továbbra is fontos inspirációs forrás számunkra. Fogyasztóvédelmi területen nagyon fontos projektek indultak be, workshopok valósultak meg, és bizony az Európai Bizottságra is erre ez hatással volt. Például a fekete lista bevezetésével kapcsolatban az európai szintű öm, problémák tekintetében, azután a kockázat elemzéssel kapcsolatban, illetve a kiszállításokkal kapcsolatban és a szerződéskötési előtti információszolgáltatás kapcsán. Jó néhány képviselő azt mondta, hogy itt inkább a gazdasági társaságok színkat védi ez az irányelv, és nem annyira a fogyasztókat, hát ezt visszautasítom. Ugyanis a mi céljunk az pont az volt, hogy ki tudjuk egyensúlyozni a két oldalt, és konszenzusra tudjunk jutni, ne legyünk túl szigorúak a vállalkozásokkal, ne hárítsunk rájuk túl nagy terheket, ugyanakkor a fogyasztóknak is megfelelő szintű védelmet tudjunk biztosítani. Mistrello asszony, köszönöm szépen őszintén a kérdést, és egyetértek az ön javaslatával. Remélem, hogy nem sokára majd Rómában együtt tudunk működni az ottani utazásom kapcsán. Köszönöm szépen a nagy támogatást, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer. lehet, hogy nem jól mondom ki a neveket, Pondlis úr Lengyelországból. Egyetértek önnel is, hogy valóban az egyensúlyra kell odafigyelni, fogyasztóvédelmem, illetve a vállalkozások közötti kiegyensúlyozott megközelítésre. Fogyasztóvédelmi szervezetek kérték is, hogy legyen egy zöld könyv, ez egyébként már meg is valósult, nagyon magas szintű konzultációk révén 400-an válaszoltak a zöld könyvünkre. Most osztrák kollégámnak és másoknak 68%-a a vállalkozásoknak azért nem árusít külföldön, mert túl bonyolultak a szabályok, és bizony, ebben a borzalmas válságos időben az a feladatunk, hogy több munkahelyet teremtsünk, ...500 millió fogyasztó van Európában, és hát megpróbálunk mindenkinek a legjobbakat kialkudni, Reméljük, hogy ez meg is fog valósulni, természetesen a legjobb eredményt szeretnénk elérni, és úgy gondoljuk, hogy most az talán még fontosabb, hogy ezt a piacot úgy lássuk, mint a fogyasztókért való piacot, hiszen ez a második szintje az európai belső piac megvalósulásának, és a 21. század sokkal inkább a fogyasztókról szól, ugyanis ők azok, akik meg fogják változtatni a piac szerkezetét sokkal gyorsabban, mint korábban bármikor. Ezt a lehetőséget meg szeretnénk ragadni, és a lehető legtöbbet ki szeretnénk hozni belőle. Úgy gondolom, hogy erre lehetőség is fog nyílni, és a jövőben is együtt tudunk működni. Thank you very much, Mrs. Kunyeva, for uh, your... Uh... Köszönjük szépen, Kunyeva asszony, a válaszait számos elhangzott kérdésre. Nagyra érdékelem, hogy ilyen mély válaszokat adott. És talán jó lenne, hogyha esetleg ezeket írásos formában is megkaphatjuk. Szerettem volna a cseh szenátusból a barátommat és a képviselőket is és képviselőtársamat is megkérni arra, hogy gyorsan mondja el az árszót. Uh, děkuji. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy uh, nagyon gyümölcsöző vitát folytattunk. Az alapján, amit hallottunk, Tudjuk, hogy hosszú tárgyalásoknak nézünk elébe. És az Európai Parlamentnek sok sikert kívánok ahhoz, hogy ezeket az egymásról eltérő álláspontokat összehangolja. Amennyiben közös szabályokat alkalmazunk a tagállamokban, akkor az nagyon nagy dolog, hiszen jogbiztonságot kapnak a fogyasztók. Azonban sokan félnek az átfogó magas szintű harmonizációtól, mert attól tartanak, hogy a saját magas szintű fogyasztóvédelmüket már nem garantálják. Ha arról van szó, hogy választást kell adni a fogyasztónak a különféle jogorvoslati lehetőségek esetében, akkor azt hallottuk, hogy a szubszidiaritás elve nem feltétlenül felel meg az előadott elképzelésekre. Mások azt mondták, hogy jó, hogyha egy jogszabály van a közösségben, amely egyensúlyt hoz létre a fogyasztó és a gyártó érdekei között. Én pedig bízom a biztos asszonyban. Köszönöm kollégám elmondta, hogy a legfontosabb az, hogy jó egyensúlyt találjunk. És most az egyensúly az, hogy kávészünetet tartunk, tehát 3 óra 40? 3 óra 30-kor, tehát fél négykor visszajövök. Köszönöm. Tehát a kávé már kint vár. Uh,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 Hello.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 Who is here? Ah, just this is the just, first page. Yes, mm -hmm. so. Dear colleague, we need to start. Kedves kollégák, elkezdenénk. Kérem foglaljanak helyet. Uh, thank you very much that you will, you will come. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek a parlament közi eszmecserénk második uh, ülésére is. Engedjék meg, hogy először eh, Szonya Barkutova kolléganémet, a cseh szenátus tagját kérjem meg arra, hogy üdvözöljön minket, valamennyiünket. Hölgyeim és uraim! A cseh szenátus eh, üdvözletét engedjék meg, hogy átadjam önöknek. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. És nem én vagyok az egyetlen, aki azt mondja, hogy az IMKO szakbizottság által megszervezett találkozó a parlamentek között egy csodálatos dolog, hiszen valóban szükség van arra, hogy megvitassuk ezt az irányelvet, és örömmel várom a ülésszak második részét. Nagyon kevés az időnk, ezért azonnal engedjék meg, hogy üdvözöljem Geron eh, Howell eh, professzor urat, eh, aki a Manchester Jogi Egyetem kereskedelem jogi tanszékének a professzor és a fogyasztójog kiváló szakértője. Arra kérem, hogy mondja el a véleményét, és azt, hogy milyen információi vannak arról, hogy a fogyasztó jogi irányelv átültetésével kapcsolatban mi a helyzet a tagállamokban. Nagyon fontos ez a kérdés. Az ön előadása után pedig alkalmat adunk mindenkinek, hogy kérdéseket tegyen fel önhöz. nagy megtiszteltetés számomra, hogy én vagyok ma itt az egyetlen nem politikus, és szólhatok önökhöz, de ez egyúttal nagy felelősség is. És elég nagy feladat, hogy beszéljek az európai az irányelv átültetéséről, érvényesítéséről ilyen rövid idő alatt megpróbálok ebben a 20 percben azért minél többet elmondani. Arra kértek, hogy Elsősorban néhány példa alapján ismertessem az irányelvek átültetését, tehát jelenleg a távértékesítés, a a házaügyletek és más fogyasztó irányelvek együttesen négy irányelvet próbál az EU összedolgozni egy közös irányelvé. Itt alapvetően egy háromdimenziós problémáról van szó. Egyrészt az európai közösségi joganyaggal függ össze ez a kérdéskör, másrészt pedig az aki tagállami átültetésével. A harmadik dimenzió pedig a maximális és a minimális harmonizáció kérdése, melyik a legjobb út. Nos, ez a harmadik az elméletileg legérdekesebb dimenzió, ugyanis sok szempontból azok a problémák, amelyeket az akival kapcsolatban felvetünk, illetve a tagállamok az akit hogyan ültetik át, ezek a, a problémák itt megoldhatók, hogyha a jövőben jobban csináljuk a dolgokat. De a döntés, hogy minimális vagy harmonizáció, vagy maximális harmonizációs szintre törekedjünk, ez az európai jog és a nemzeti jog nagyon komoly ütközőpontja. És amit kevésbé értenünk talán, de ami ugyanilyen fontos, az az, hogy milyen a kapcsolat a fogyasztói jog és az általános jogterületek között, ami ebben az esetben a szerződés jog, a kötelmi jog. Először Szeretnék felvázolni néhány kérdést az európai joganyag kapcsán, annak a tagállami átültetéséről, és szólnék is arról, és utána érintem a minimális, illetve maximális harmonizáció kérdését. Egy probléma, amit mindenképpen korrigálni kell az EU szintjén nyilvánvalóan, az az, hogy definiáljuk az fogyasztói jogot nagyon sok ezen a területen található irányelvvel kapcsolatban. Ma nagyon egyszerű dolgokat hallottuk, hogy hogyan definiáljuk azt, hogy nap vagy visszalépési időszak. Ezt harmonizálni lehetne, egységesíteni lehetne, és minél inkább megtörténik ez európai szinten, annál nagyobb az esélye annak, hogy a nemzeti jog koherens lesz, hiszen napjainkban sokszor arra hajlunk a nemzeti jogban, hogy abban a jogban korrigáljuk azt, ami a közösségi jogban esetleg hiba, vagy amit hibának vélünk, vagy ha joghézagok vannak az európai joganyagban és arra azt az igényt érezzük, hogy ezeket a joghézagokat a nemzeti jogszabályokkal töltsük ki. Nagyon eh, sok eh, területen találunk eh, kiváló kompendiumokat a közösségi jogról, és hogyha valaki példákat keres, részleteket, akkor ezt a kompendiumot nagyon kiváló információforrásként nyugodtan merem ajánlani, és ezzel talán ki lehet tölteni az esetleges ismerete hiányokat a közösségi irányelvekkel kapcsolatban. Egy-két percig hogy beszéljek az általános záradék kérdéséről az európai jogban. Miután az Egyesült Királyságban élek, eh, természetesen az általános eh, záradékok eh, kérdése számunkra jól ismert. A felsőház, a House of Lords például a tisztességtelen feltételekkel kapcsolatban hozott egy döntést, ami ennek a kapcsán felvetődött, hogy esetleg ezt a koncepciót nem, érjük, nem értjük pontosan. És hasonló veszély van annak, hogyha nemzeti szinten ismerünk egy koncepciót, akkor megpróbáljuk a közösségi jogot is a nemzeti jogértelmezésünk alapján értelmezni. A Komperium tanulmányozása során azt találtuk, hogy több tagállam például a jó hiszeműséget nem is építi be a jogszabályba. Ez a koncepció pedig a végrehajtó rendelkezések közül hétben fontos szerepet játszik tudjunk e tulajdonképpen harmonizálni az általános záradékok alapján? Az Európai Bíróság eh, Hostetter ügyben hozott döntése nagyon fontos, mert ebben a bíróság kimondja, hogy eh, ahhoz, hogy megértsük, hogy eh, ezek eh, az általános üzleti szabályok esetleg félrevezetőek vagy tisztességtelenek, ahhoz nagyon sok esetet kell megvizsgálnunk. Tehát, hogy a bíróságok egy szerződés alapján az apróbetűs részre mikor tudják valóban rám kimondani azt, hogy az tisztességtelen, ez nagyon eltérő. Ezért ezeknek a az általános záradékoknak a harmonizálása gyakorlati haszonnal járna. Hogyha például azt mondjuk, hogy eh, hogy valami 2000 eh, eh, vagy 20 ezer euróba kerül, ilyen különbségek vannak a tagállamok között, és ennek kapcsán még nagyon sokáig rá leszünk szorulva a jogi tanácsadásra. Nagyon eltérőek a e, hagyományok is. Vannak olyan országok, ahol a e, polgári jogot más országokban a jogok helyezik előtérben. Vannak olyan országok, e, ahol a polgári jog, a magájoga egy általános jogterület részeként határoz meg, definiál koncepciókat. A kérdés az, hogy a jogszabályokat hogyan alkalmazzuk. Az Európai Bíróság döntései ezzel kapcsolatban segítenek. Például a e, polgári törvénykönyvre hagyatkozhatunk a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot szorulók szabály kapcsán. A svédek viszont e, a szöveghez e, csatolt mellékletet veszik alapul, itt is eltérőek a hagyományok a tagállamok között, és hát az ördög majd itt is a részletekben rejlik a jövőben. Természetesen vannak példák arra is, hogy jól ültetnek át tagállamok irányelveket. Vannak azonban arra is példák, hogy az EK irányelv követelményeit nagyon eltérően értelmezik a tagállamok, és így eltérő az átültetés is. Sőt, sokszor késedelmes az átültetés, és az irányelvenként nagyon eltérő a helyzet. De azt is elmondhatom, hogy időnként a késedelem annak az eredménye, hogy nagyon jó munkát próbálnak elvégezni a tagállamok az átültetés kapcsán. Egy tanulmányt lehetne végezni talán a, arról, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat irányelvet hogyan ültették át az Egyesült Királyságban, ahol az LK irányelv miatt módosítottuk a saját törvényünket, és ezzel kapcsolatos munka elkezdődött, mielőtt az irányelvet elfogadták, azaz nagyon régen. Egy dolog, amivel kapcsolatban egy kicsit aggódom, az elmúlt napokban átolvasott dokumentumom szövege miatt, az az, hogy néhány tagállamot azzal, az a kritikával illetik, hogy egy kicsit bearanyozzák az irányelvet, tehát megpróbálnak kicsit jobbá tenni az irányelvet, vagy bearanyozni, jobbá tenni, és így a, próbálják meg beilleszteni a közösségi jogot a nemzeti koncepciók közé. Tehát ezt egy kicsit óvatosan kezeljük, hogy mikor kritizálunk és mikor nem ilyesmit. Nagyon sok pozitív dolgot is elmondhatunk arról, hogy az EU jogszabályok hogyan befolyásolják pozitívan a fogyasztóvédelmet. Sok tagállamban, szinte mindegyik államban ma sokkal jobb a fogyasztóvédelem helyzete, és ez az EU-nak köszönhető nagyon sok alapvető e, politikát e, hozzáigazítottak a e, közösségi okhoz. Persze még vannak alapvető különbségek. Úgyhogy valaki azt mondja, hogy mondjuk problémám van azzal, hogy a kínaiaknak vagy az amerikaiaknak bemutassunk egy európai fogyasztóvédelmi modellt. Nos, és van ennek egy alapja, és ez egy nagyon konzisztens, koherens modell, bár természetesen a végén a nemzeti kontextusba helyezve azért mutatkoznak különbséget. De megpróbálunk mindig egyensúlyt megalkotni az EU és a nemzeti kompetenciák között. És amivel még foglalkoznunk kell, az az, hogy vajon csak fogyasztóvédelem vagy szerződéses jog kérdésével foglalkozunk, vagy pedig szélesebb körben a nemzeti joggal is meg kell teremtenünk a koherenciát egy sokkal szélesebb, általánosabb területén a szerződési vagy kötelmi jognak. El kell tehát döntenünk, hogy fontos-e számunkra az, hogy a fogyasztói jogot beillesszük egy szélesebb nemzeti e, jogi kontextusba, összefüggésrendszerbe. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatos szóra irányelvvel kapcsolatos esettanulmányaimban azt hiszem azt láttuk, hogy az Egyesült Királyságban ez hatalmas befolyást gyakorolt arra, hogy hogyan is álljunk hozzá, hogyan kezeljük a tiszt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot. 22 törvényt kellett módosítanunk ahhoz, hogy ezt az irányelvet át tudjuk ültetni. Még olyan fontos törvényt is, mint a 68-as alapvető tisztességtelen kereskedelmi törvényünket, és annak az általános záradékokra vonatkozó részét. Összességében pozitívan értékelhetjük az irányelv átültetését, de azért még mindig vannak kételjek az a kapcsolatban, hogy az irányelv bizonyos részét jól értelmezzük-e, e, mi a helyzet az általános záradék, e, mikor félrevezető, mikor tekintető tisztességtelennek. Elolvastam azt a prezentációt, illetve átnéztem az Európai Parlament által készített egyik PowerPoint prezentációt, és ott kiderült, hogy a helyi fogyasztóvédelmi hivatalok sokszor még nem ismerik az új szabályokat. Tehát lehet, hogy a törvényekben már ott vannak a jó törvények, csak nehéz, hogy ezeket a hivatalok valóban a gyakorlatban is alkalmazni tudják, és ezért talán inkább a bírósághoz fordulnak, hogy leteszteljék egyik-másik koncepciót. A gyakorlati hatását eh, mérni is, tehát szintén hasznos lenne az irányelvek átültetésének. Az UCP irányelv, illetve az MCA irányelve ebből a szempontból is érdekesek, ugyanis az EU szintén egy maximális harmonizációs irányelvet készítettünk B2C kapcsolatokra. De érdekes módon, amikor a, ami a B2B kapcsolatokat illeti, ott csak minimális a harmonizáció szintje. Tehát a fogyasztókkal kapcsolatban maximális harmonizáció, az, a vállalat közi kapcsolatokban pedig nem ami furcsa. És az egyik probléma itt az, hogy ez vajon a fogyasztó jogot egy elszigeteli-e, vagy azaz gettósítás veszélye fennáll-e a fogyasztójoggal kapcsolatban hogyha egy adott, előre megfogalmazott jogot vagy törv, jogszabályt kell ráerőltetni a nemzeti jogba. Az Európai Parlament szakbizottsága készítette egy jó tanulmányt erről az irányelvről, és arról, hogy milyen különböző megközelítések vannak az átültetés vonatkozásában. Ausztriában, Németországban például először egy határozott, széles általános B2B, B2C és az általános záradékot is magába foglaló jogszabályt alkottak meg az átültetés során, tehát egy egységes megközelítést követték, ami azt is jelentette, hogy a nemzeti jog nem nem illet igazából az európai modellhez, ugyanis az európai modell különbséget tesz a vállalatok és vállalatok, illetve vállalatok és fogyasztók közötti kapcsolatban, viszont az említett két ország ezt egységesítette. Más országok, Belgium, Franciaország, Olaszország azonban a konkrét fogyasztóvédelmi jogszabályok átültetése mellett döntöttek, és a fogyasztó eh, védelem eh, szigetét kiemelték az általános jogterületek közül, és ez egy olyan probléma, amivel egy-két perc múlva majd részletesen foglalkozom. Az Európai Bizottság nagyon elégedett volt a tisztességtelen piaci eljárásra vonatkozó irányelvet, teljes harmonizációt kívántak elérni, és e, persze ezt a fogyasztói jogokra vonatkozó irányelvben megint meg akarják tenni. A végrehajtással vannak problémák, a végrehajtási rendelkezések területén túl nagy mozgásterük a tagállamoknak, és a tagállamok az irányelvben szereplő opciókat, kivételeket kihasználják, és a minimális harmonizálási záradékot kihasználják, ami sajnálatos módon az érvényesülését gátolja ennek az irányelvnek, ahogy azt olvashatjuk az vonatkozó elemzésekben. Először is mi történik akkor, hogyha a tagállamok túllépnek az irányelv hatáján? Akkor ez probléma okoz-e, illetve lehetőségük van -e erre? A válasz erre a kérdésre attól függ, hogy milyen kontextusból vizsgáljuk. Három példát hagy hozzak erre. Mondjuk, hogy az irányelv csak az előre megfogalmazott standard, szabályos szerződésekre terjed ki, akkor a kérdés az, hogy a tagállamok legtöbben azt mondanánk, hogy a tagállamoknak igenis joga van, lehetőség van arra, hogy tovább lépjenek az egyénileg megfogalmazott szerződésekre vonatkozóan. Mi van akkor, hogyha a 60 eurónál kisebb értékű eladásokra vonatkozó területet vizsgáljuk. Erre is kiterjedhet a tagállamok? Kiterjeszthetik a tagállamok a szabályokat? Hát ez már sokkal problémásabb. Lehetősége van egy tagállamnak arra, hogy ezt megtegye, vagy a 60 eurós határ az minden tagállamra kötelező érvényű. Ma reggelről hoznám a következő példát, amikor lesz egy fogyasztói védelmi irányelvünk, az lehetővé teszi majd, hogy általában a szerződéses jogra, nemzeti jog megmaradjon. Lehet, hogy a franciák nagyon örülnek annak, hogy megtarthatják egyes szabályaikat, de hát mégiscsak a lehető legnagyobb fokú harmonizációt kellene elérni. Én nem vagyok ennek egyébként a híve, de hogyan mondhatjuk, hogy maximális harmonizációt kívánunk megcélozni, miközben a nemzeti jog egyes rendelkezéseit erre vonatkozóan érintetlenül hagyjuk. Tehát a helyzet a következő. A, tagá- a bizottság amiatt tagodik, hogy minimális harmonizációra törekednek majd a tagállamok. Céluk az, hogy egy egységesebb, harmonizáltabb európai jog keretet hozzanak létre. Lehetséges-e ez. Azt kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan területek, ahol, egy, ahol ez igenis lehetséges, ahol egységes európai jogrendet hozhatunk létre, diszkrét, eh, elkülönült területekre ez lehet eh, a tájékoztatási eh, vagy szerződéstől való ellépés jogra vonatkozó területen, például a távértékesítés terén ez igenis lehetséges, azonban a általában a kötelmi jogra e, vonatkozóan e, teljesen általánosan, ez kétséges, hogy ez érvényesíthető-e. Egy olyan helyzethez közeledünk, amikor is a fogyasztók a saját jogrendünkben nem akarják, hogy fogyasztóként kezeljék őket. A nemzeti példákat a saját hazámon kívülről nem megpróbáltam nem hozni, nem szerettem volna magamra haragítani a szakértőket, de hát majd a lengyel küldöttség tagjai kiavítanak, ha, de lengyel professzortól hallottam ezt a példát, a fogyasztói kötelmi jog harmonizációnak, modernizációja nevet viseli ez a könyvben. Ez is megtalálható, aminek egyébként szerény személyem szerkesztője volt, és ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Tehát ez a lengyel szerkesztő, azt mond, eh, professzor azt mondta, hogy amikor eh, az irányelvet megpróbálták végrehajtani Lengyelországban, akkor egy teljesen új szabály csomagot próbáltak bevezetni. Ennek következtében a fogyasztók jobban járnának, hogyha a lengyel PTK, polgári törvénykönyv alapján próbálnák érvényesíteni a jogaikat, mint az új szabályok szerint. Kérdés az, hogy fogyasztói státuszokat a fogyasztók feladhatják-e, bár dönthetnek-e úgy, hogy feladhatják. Általában ez fel sem az a kérdés, hogy elvegyük a fogyasztóktól a fogyasztói státuszokat, jogaikat, annak érdekében, hogy jobb helyzetbe kerüljenek jogérvényesítési szempontból, ez lehetővé Tehát, A, ez a Lengyelországban megoldást jelentett, de ez Európa szerte hasonlóan alakulhat, hogy a jelenlegi formájában érvényesítik, ültetik át a nemzeti jogba ezt az irányelvet. Visszatérek az Egyesült Királyság példájára, ahol nekem két fenntartásom is van, először is. Elveszítjük az automatikus jogunkat, hogy bizonyos árukat visszautasítsunk, illetve azt a bizonyos két hónapos határidő, amin belül a termék hibáról tájékoztatni kell az eladót. Tehát mondhatom el azt, hogy nem akarok fogyasztó lenni, szeretném, hogyha inkább e, cégként kezelnének. Hogyha ez Európa szerte így alakul majd, ez nem lesz jó az Európai Unió egészének, hiszen hogyan tudunk fogyasztók jogai nak védőjeként megjelenni, hogyha inkább a, e, ettől az, ezektől az új jogoktól elállnak a fogyasztók, és inkább a nemzeti jog általános rendelkezései mögött keresnek menedéket. E tekintetben valóban meggyőződésem az, hogy azt kell megvizsgálni, hogy milyen kontextusból közelítünk a kérdéshez. Egyes kontextusokban egyetértek azzal, hogy a maximális harmonizáció eh, szükséges előfeltétele annak, hogy a belső piac valóban kialakuljon. Itt a termék összetétele, címkézés, a reklámozás, reklámtartalom, sőt a szabványos tartalmú szerződések tekintetében is valószínűleg maximális harmonizációra érdemes törekedni. Például egy európai fekete lista sokat segíthet. Vannak olyan szabályok, amelyek kívánat, amelyeknek a harmonizációja kívánatos, például a szerződéstől vagy vásárlástól való elállás joga, és így tovább, és így tovább. Bár itt a harmonizáció inkább csak a cégek kötelezettségeit növeli, például a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó irányelv keretében, 32 tájékoztatási kötelezettséget számoltak össze tagállam szerte, de vannak azonban általános jogorvoslati szabályok, vagy minőségi szabályok, amelyek terén, amelyek a cégek kötelezettségére csak marginálisan vannak eh, kihatással, ezeket véleményem szerint nem kell harmonizálni, vagy legalábbis nem kell maximálisan harmonizálni. Azt hangsúlyoznám, hogy roppant komoly problémák vannak itt a maximális harmonizációval, Lehetnek komoly előnyök, de komoly költségekkel is járhat ez, és nem meg kell győződnünk arról, hogy minden esetben megérje eh, a, ez. Persze adhatunk kedvezményeket, engedményeket egész addig, amíg biztosak vagyunk abban, hogy a belső piacon ez komoly, kézzelfogható javulást hoz legalábbis a fogyasztók jogainak érvényesülése terén, hiszen azt kockáztatjuk, hogy a hagyományos formáit a fogyasztóvédelmnek elveszíthetjük, lesz egy európai védelmi háló vagy ernyő, ami néha kevésbé lehet hatásos, mint a nemzeti. Gettósíthatjuk egy EU rezsimbe a fogyasztóvédelmet, túllőhetünk a célon, hogyha nem hozunk kompromisszumokat bizonyos téren, és valódi kockázata van annak, hogy a fogyasztóknak olyan problémákat kell szembenézni, amelyekre az európai eljárásrend keretében nem tudunk elég gyorsan reagálni. Még 5 percet, ha megenged elnök úr, akkor beszélnék arról, hogy a jogérvényesítés terén mit tehetünk. Vissza kell térnünk arra a kérdésre, mi szerint a jogegység az általános záratok tekintetében elérhető-e, kívánatos-e? A különböző európai jogi hagyományok miatt. Itt van például az, tegnap hallottuk, hogy Németországban a félrevezető reklámozás eh, miatt egy napon belül eh, elindulhat egy eljárás. Van más tagállam, ahol ez jóval tovább tart. Egyetemes eh, módszerre vált az Európa Bizottságnak köszönhetően. Az Egyesült Királyságban például a fogyasztó, országos fogyasztóvédelem a tisztességtelen piaci eljárások esetében azt mondhatja ki, hogy semmiféle fogyasztó ellen nem lehet egy adott eljárást ő egy alkalmazni, de a legfelsőbb bíróság kimondta, hogy egyes szerződésekre nem lehet ezt alkalmazni, hiszen egyes szerződésekben lehet olyan feltételeket szabni, ami általában nem tisztességes. Az Egyesült Királyságban azonban a tisztességtelen szerződéses feltételeket nagyon nehéz lesz így definiálni, hiszen az egyes esetben ez mindig indokolható, míg mi általános gondolkodunk. Tehát láthatjuk, hogy e tekintetben is óriási különbségek vannak a tagállamok között, tehát a különböző tagállamokban a fogyasztóvédelmi szervezetek, a különböző piaci szereplők, vagy az igazságszolgáltatás szereplő is másképp-másképp járnak el. A büntető és a, a, a büntetőjog, illetve a, a a BTK és a PTK közötti határvonal sem minden tagállamban ugyanúgy húzódik nálunk például. Nagyon sajátosak a hagyományok. Például a tisztességes kereskedelmi eljárások irányelv keretében kártérítést követelni bűnügyi csatornákon keresztül, vagy illetve büntetőjogi csatornákon keresztül jelenleg nem lehetséges arra van szükség, hogy a szabályozókat eh, arra ösztönözzük, hogy egy európai megközelítést alkalmazzanak. Más szóval meg kell találni a módját annak, hogy a határon átnyúló eh, problémák a nemzeti, eh, napi, nemzeti szinten is napirendre kerüljenek a döntéshozók, szabályozók szempontjából, valóban foglalkoztassa az az érintett szerveket, hogy hogyan lehet ezeket a problémákat, eh, határon átnyúló problémákat megoldani. Itt szerintem a megoldás az, hogyha a védelem különböző szintjeit vizsgáljuk, hiszen például az Egyesült Királyságban nem egy decentralizált rendszer, ahol minden településen található egy fogyasztóvédelmi iroda. Az együttműködés a Brüsszel és, a, e, Brüsszel és e, London között nagyon távoli kapcsolatnak tűnik, mondjuk Liverpoolból nézve. Hogyan lehet a helyi települési problémákat e, interpolálni erre a Brüsszel-London kapcsolatra? Hogyan lehet Londonon keresztül Brüsszelig eljutni? Hogyan lehet az megoldani, hogy Eh, az együttműködés eh, szintjén, eh, például Angliában a helyi szinten, a valóban a jogot, a gyakorlatba átütetőket is ebbe az együttműködésbe bevonjuk. Persze lehet más országban jóval centralizáltabb a rendszer, és így kevésbé jelenik meg ez a probléma. Azt hiszem, hogy itt véget is vetek az előadásomnak, mert már túlfutottam így is a, az, az, az időmön most pedig kíváncsi vagyok arra, hogy önök hogyan látják a nemzeti, illetve az európai perspektíváját ennek a problémakörnek. Uh, Köszönöm szépen. Nagyon érdekes álláspontot hallottunk. A brit jogalkotás, a brit jog területéről, ami egy nagyon nagy tradíciókkal rendelkező terület. Számos megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban korábbi cseh szenátorként, hiszen az új tagállamok nem csak arról van szó, hogy most lennénk még új tagállamok, de hat évvel ezelőtt nagyon gyors harmonizációs lépésekre került sor a jogrendben. És emlékszem, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat rendkívül fontos volt a fogyasztói jogokkal fogyasztói joggal kapcsolatban egyáltalán. Nagyon érdekes volt számomra, hogy eh, amikor elfogadtuk ezt az irányelvet itt az IMKO szakbizottságban, ezt alacsonyabb szinten fogadtuk el, mint ahogy azt a bizottság javasolta. és alacsonyabb szinten, mint ahogy ezt aztán átültettük a cseh jogrendbe, és mint ahogy ezt valószínűleg más új tagállami az új tagállamok a saját jogrendjükbe átültették. A probléma az itt az lehet, hogy, hogy az, az Európai Unió egyes tagállamai egy kicsit jobban harmonizálták a fogyasztói jogokat, mint a régi tagállamok. Ez valódi problémának tűnik. Számunkra nagyon fontos az, hogy egy, egyensúlyt, megfelelő egyensúlyt találjunk, és sikerüljön harmonizálni a fogyasztói jogokat úgy, hogy ez mindenki számára érthető legyen az Európai Unióban, hiszen az EU egyik előnye éppen a határokon átnyúló piac. Mladenov úrhoz tennék föl egy kérdést. Ő egy saját kezdeményezési jelentés jelentéstevője az átültetésről. Az IMKO bizottság nevében is szól ő. Köszönöm szépen, elnök asszony! Be kell vallanom, hogy ez egyik legérdekesebb projekt, amelyben részt vettem itt a parlamentben. Ez ennek az irányelvnek a felülvizsgálata. Egy nagyon általános dologgal kezdeném. Sajnos nem tudtam itt lenni végig. Nikolaj, Nikolaj, elnézést, mondja az elnök. Kérek mindenkit, hogy töltse ki az űrlapot, aki szeretne hozzászólási időt kérni, addig, amíg meghallgatjuk a képviselőt. Nos, tehát képviselő folytatja. Az Európai Parlamentnek sokkal szorosabban együtt kellene működnie a tagállami partnerekkel valamilyen típusú közös standard vagy norma rendszeret, rendszert kellene kidolgozni az irányelvek végrehajtására és átültetésére. Az UCP irányelvvel kapcsolatban ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt mindannyiunk számára. Lehet, hogy ez egy kicsit korán jött, és hát mindenkinek a tapasztalatát meg szeretném hallgatni ezzel kapcsolatban. Nehéz volt a tagállamok részéről tapasztalatokat gyűjteni, illetve hát az információt begyűjteni azzal kapcsolatban, hogy milyen tapasztalataik voltak az irányelvek kapcsolatban, és mit javíthatnánk e, ebben. Három dolog van, amelyben szerintem a jelentés nagyon értékes, és várom a tagállamok hozzászólását ezzel kapcsolatban. Először is az úgynevezett sweepek, amelyekről, amelyek az Európai Bizottság szövegében is szerepelnek, a csengő hangokban, nem tudom, hogy az Európai Bizottság támogathatja-e a tagállamokat abban, hogy folytassák az eddigi gyakorlatukat ezzel kapcsolatban. Másodszor óvatosabbnak kell lennünk, és itt a határon átnyúló elem is nagyon fontos, amiről az elnök asszony is beszélt. A fogyasztóvédelmi együttműködési hálózat nagyon érdekes és jó dolog, de a gyakorlatok különbözőek minden tagállamban. És igaz az, hogy nagyon fontos az új tagállamokra koncentrálni. Persze, ugyanennek érvényesülnie kell a régi tagállamokban is, de ez most indokolt. Azt hiszem, hogy az új tagállamoknak egy kicsit több segítségre van szükségük. Rojtova asszonynak igaza volt. A tárgyalási folyamatokban, folyamatainkban jogszabály hegyeket kellett átültetni és átvenni, és nyilván a végrehajtás egy kicsit elmaradt az átültetés mögött. Néha egyszerűen azért, mert olyan iszonyatos mennyiségű jogszabályjal kellett foglalkozni. Persze ebből tanultunk. És még egy dolog, amit fontosnak tartok ebben a jelentésben, az az, az Európai Fogyasztóvédelmi Központok hálózata, ezt az Európai Parlament nagyban támogatja. Azt hiszem, hogy itt e- ből sok információt nyerhetünk a határokon átnyúló elemmel kapcsolatban is, és ezt mindenképpen meg kell vizsgálni. Végül, de nem utolsó sorban, mindenképpen említenem kell valamit, és attól félek, hogy egy kicsit lehet, hogy elkéstünk ezzel. Erősebb szerepet kell játszani az Európai Uniós információs tájékoztatási kampányokban főleg arra, arra gondolok itt, hogy a fogyasztókat világosítsuk fel a jogaikról. Tudom, hogy gyakran beszélünk az információs kampányokról, és gyakran beszélünk arról, hogy a tagállamoknak és az Európai Bizottságnak ez fontos feladata. De emellett ne felejtsük el, hogy főleg a tagállamok részéről itt van ez a felelősség, mely szerint elég segítséget és iránymutatást kell nyújtani a tagállami vállalkozásoknak is. Az európai és a tagállami szint sokat tehetne azért, hogy például a vállalkozásoknak iránymutatásokat tartalmazó kézikönyveket készítsenek. Nagyon fontos példa az, hogy már beszéltünk, beszéltünk már erről az Egyesült Királyságban megvalósuló szabályozási reformról szóló tájékoztatást. Most elérkeztünk oda, amikor is két dolgot kell felvetnünk, amikor megnézzük a jogszabályok átültetését és végrehajtását. Az egyik az, hogy mikor jön el az ideje eh, annak, hogy ezt eh, megtegyük, mikor van elég információnk, mikor van eh, elég tapasztalatunk arra, hogy megfogalmazzuk a problémákat. Másodszor valami ellenőrző listát kellene létrehozni, hogy azzal kapcsolatban, hogy milyen problémák merülnek fel, és ezt az európai parlamenti és a tagállami képviselők is használhatnák, és ez alapján értékelhetnék a végrehajtást. Tehát, hogyha megnézzük, hogy bizonyos jogszabályokat hogyan hajtanak végre Európa szerte, mind itt Brüsszelben, mind pedig a tagállami fővárosokban jó lenne, hogyha ugyanazokat az eszközöket használnánk ezek értékelésére, és annak megállapítására, hogy mi volt hatékony és mi nem. Ezek a legfontosabb pontok, amelyeket szerettem volna fölvetni, és biztos, hogy a tagállami kollégáink nagyon érdekes hozzászólásokkal gazdagítják majd ezt a vitát. Köszönöm, mondja az elnök. A tagállami parlamenti képviselőket arra kérem, hogy számoljanak be tapasztalatukról az Európai Uniós jog átültetésével és végrehajtásával kapcsolatban, akár általánosságban. És kérem Önöket, hogy a hozzászólási időt kérők is űrlapot nyújtsák be. A társ elnökömet is kérdezem, hogy van-e hozzáfűzni valója. Dámy a pánové, myslím, že jsme vyslechli mimořádně zajímavé. Köszönöm szépen, kedves képviselők. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes perspektíva volt, amelyet most itt felvetettünk az Európai Uniós irányelvek átültetésével és végrehajtásával kapcsolatban. Meg bizonyos elvek felmerültek, amelyekről beszélnünk kell. Még egy dolgot én azonban szeretnék még hozzátenni. Mi az egyes nemzeti parlamentek álláspontja? általánosságban az átültetéssel és a végrehajtással kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ez hasonló lehet a helyzet a csehországi eh, helyzethez eh, képest eh, Csehországban a parlament eléggé passzív. A kormány dolgozza ki azokat a javaslatokat, amelyek arra vonatkoznak, hogy milyen végrehajtási intézkedéseket terveznek, és ők dolgozzák ki az erre vonatkozó jogszabályokat is. És aztán a szenátus, vagy pedig a képviselőház, illetve a képviselőház ezeket megvitatják, és vagy jóvá hagyják, vagy nem hagyják jóvá a módosításokat. Az aktív szerep a kormányi ebben a folyamatban. Még egy dolog, annak ellenére, hogy számos probléma és nehézség merül föl, amelyek összefügghetnek ennek az irányelvnek az átültetésével kapcsolatban, amely irányelv a fogyasztóvédelemről szól, én azt gondolom, hogy van itt egy fontos dolog. A jelenlegi széttöredezett jogszabályi környezet oda vezetett, hogy a fogyasztóknak nagyon nehéz dolguk van. A cseh kormány a 90-es évek elején kezdett el foglalkozni az első fogyasztóvédelmi jogszabályjal. Nagyon érdekes dolog ez, mind jogi szempontból, mind gyakorlati szempontból, tehát a gyakorlati végrehajtás szempontjából. Ami a tájékoztatási kampányokat illeti, a fogyasztók számára ez elengedhetetlen. A cseh köztársaságban voltak bizonyos tisztességtelen gyakorlattal kapcsolatos ügyek, ahol a fogyasztók nem tudták, hogy kihez forduljanak, és nagyon örültem annak, hogy, hogy a képviselőház tagjaihoz fordultak segítségért. Néha a fogyasztók, a cseh fogyasztók nem ismerik a saját jogaikat, és amikor a határokon átnyúló kereskedelmi gyakorlatokról beszélünk, ott meg még nehezebb dolgunk van. Úgyhogy mindenképpen támogatnunk kell azoknak a központoknak a kialakítását, létrejöttét, amelyek megfelelő információt nyújtanak a fogyasztók számára. Ez elengedhetetlen. A fogyasztóvédelmi hálózat jó munkát végez és már hallottuk eh, az ezzel kapcsolatos hozzászólásokat. Elnök professzor úr, azt szeretném kérni, hogy eh, tájékoztasson bennünket, mi a véleménye a határokon átnyúló végrehajtásról. What struck me from the comments was that a hozzászólásokból eh, különösen az tűnt fel nekem, hogy sok eh, határon átnyúló eh, kérdés nem igazán az anyagi joggal függ össze. Amikor az Office for Trade eh, Egyesült Királyságban egy eljárást indított, Cseszni esetben, akkor egy nagyon bonyolult jogvita indult arról, hogy mi az alkalmazandó jog. A belga bíróságok idegenes intézkedést fogadtak el, vagy adtak ki, és különböző országban, európai országokban zajlottak az események, nagyon bonyolult jogi érvek hangzottak el arról, hogy a belga bíróságnak van-e joghatósága az adott ügyben. Nagyon komoly hátrányok, akadályok voltak, tehát határon átnyúló perindítások kapcsán, hiszen még a jogászok is félnek a magánjog határon átnyúló, amikor nemzetközi jogi aspektusai vannak az ilyen alkalmazásról. A Brit Office of Fair Trading a, egy belga bíróságnál indított keresetet, de mennyivel egyszerűbb lenne egy belga testület számára, hogyha ó, ő indítana belgi, belga bíróságnál, nyújtana keresetet. És az együttműködés is javulhatna. Persze vannak nehézségek időnként, mikor meg kell határoznunk, hogy melyik fórum, melyik bírói fórum ille rendelkezik illetékességgel vagy joghatósággal egy határon átnyúló vita ügyben. Tehát ahogyan az idegenes intézkedés irányel fejlődött, és a nemzeti hatóságok kell, hogy foglalkozzanak a saját or, inkább a saját országukban történt eseményekkel foglalkoznak, és egyre nem nagyon annyira szeretnek idegen országba, külföldi bírósághoz fordulni. Persze egészen alapszinten a határon átnyúló problémák kezelése E, kapcsán a jogi professzorok is sokszor vitatkoznak, és igazuk van, amikor azt mondják, hogy a tájékoztató központok egy nagyon jó gyakorlatias lépést jelentenek. Emlékszem, még joghallgató koromban vitatkoztunk arról, hogy hogyan lehetne közpénzeket az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés céljaira felhasználni, és a professzor ragaszkodott ahhoz, hogy jobban hasznosul a pénz, hogyha egyszerűen tájékoztatjuk a fogyasztókat a jogaikról, ahelyett, hogy jogászokat fizetnénk meg, hogy képviseljék a fogyasztókat a bíróság előtt. Ez egy nagyon fontos szempont. És nyugosan hangsúlyozták ki a kereskedők, a vállalatok képzésének a kérdését. Nagyon gyakran fordul elő, hogy mondjuk egy üzletben dolgozó, akit elbocsátanak, nem volt tisztában a jogával, amit fogyasztóként is élvez vagy a távértékesítési irányelv kapcsán is sokszor nem kellő a tájékoztatása, szok tájékoztatása, vagy esetleg félreértenek eh, kereskedők, vagy hát vállalatok jogszabályokat. Teljesen igazuk van tehát, amikor azt hangsúlyozzák, hogy gyakorlati intézkedésekre van szükség a fogyasztó eh, jogok érvényesítésének az erősítéséhez, és nagyon gyakorlati aggájaink vannak a tekintetben, hogy hogyan tudjuk tájékoztatni a fogyasztókat, hogy megismerjék a jogaikat, és milyen mechanizmusok lehetnek, például fogyasztóvédelmi központok, vagy kollektív jogérvényesítés, csoportos kereset, egyéb vitarendezési testületek létrehozása, alternatív vitarendezés. rendezés meg kell nézni azt is, hogy a nemzeti szabályozó hatóságot hogyan lehet talán jobban bevonni a saját országban keletkezett ügyek megoldásába. Köszönöm. Senki nem akar kérdést feltenni, úgy tűnik. Akkor engedjék meg, hogy a fogyasztóvédelem, fogyasztói jog más területére most egy kicsit átevezve, azt kérdezem meg, hogy mi a véleménye a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament együttműködésének a kérdéséről. Ugyanis most időnk van, hogy lefolytathassuk ezt a nagyon fontos vitát. A Lisszaboni szerződés nem csak az Európai Parlamentnek, hanem a nemzeti parlamenteknek is erősebb jogosítványokat ad, a nemzeti parlamenteket jobban bevonja a közösségi jogalkotásba. De nézzük majd, hogy ez hogyan működhet. Az Egyesült Királyság felsőházában a House of Lords-ból érkeztem, és eh, miután az előadó tanácsadó nyilván nagyon sokat tud, én azt kérdezném, hogy eh, a Egyesült Királyságban, ugye a House of Lords-ban van egy eh, bizottság, amely még azután albizottságokat is létrehozott, és összesen 18-an vesznek részt az EU jogszabályok vizsgálatában, ellenőrzésében. Az én eh, szakbizottságom egy területet gondoz. A kérdés az, hogy elég korán bevonnak-e minket, és elég korán kezdődik az ellenőrzés, amikor az átültetés, az irányelv átültetése még egy korai szakaszban van. A eh, kormányjal is folyamatosan konzultálunk az átültetés kapcsán, és azt hiszem, hogy elég sok bonyodalom is származhat, illetve származott konkrétan ennek az irányelvnek az átültetése kapcsán. Szeretnék arra bátorítani más tagállambeli kollégákat, hogy nézzék meg a részleteket is, mert minél több információnkkal, és minél korábban tájé, adunk tájékoztatást eh, a saját fogyasztóinknak a hatásokról, a harmonizáció hatásokról, a eh, fetelmi jog esetleg eh, bonyolult aspektusairól, és hogyha más tagállambeli tapasztalatot is meg tudunk osztani, nagyon hasznos lenne, és akkor az ilyen együttműködés kapcsán valóban jól átültetett irányelvek eh, vagy jogszabályok születnének meg, amelyek erőteljes fogyasztóvédelmet biztosítanának. Nagyon köszönöm. Egyéb megjegyzés van-e más valakinek tapasztalata, amelyről szeretne beszámolni? Akkor a társ elnökömnek mondom, most az a helyzet, hogy hát akkor meg tudunk takarítani időt, ha nincs kérdés, és akár be is fejezhetjük egy órával korábban, ha egyetértenek. Akkor kérem, hogy a záró megjegyzéseket mondja el a szenátus képviselője, illetve 5 perc szünetet tartunk.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

aby se, se mm. aby to trošku jako tohle, já závěry, že já ještě budu jako u jo? Takže, And then you can invite at o'clock. Yeah, yeah, I know, I know. Mm -hmm. So, uh, dear colleagues, uh, thank you for your uh, patience. Please, we, we will continue in the last uh, part of our... Az utolsó részhez érkeztünk. társelnök kolléginámat, Szonya Pauktovát szeretném felkérni arra, hogy zárja le az ülést. Ja jsem měla za úkol... Igen, jó napot kívánok mindenkinek még egyszer. Arra kaptam felkérést, hogy foglaljak össze egy olyan vitát, amelyre végül nem került sor. Egy nagyon érdekes szakértői véleményt hallgattam, hallgatunk végig ma délután. Ezzel kapcsolatban azonban nem merészkedem elemzésbe bocsájtani azonban nagyon érdekes volt az, a brit parlament, főként a Lordok háza gyakorlatát meghallgatni azzal kapcsolatban, hogyan ültetnek át európai jogszabályokat a nemzeti jogba. Hallhattuk már, hogy a Csökköztársaság Csehország a teljes harmonizációt támogatja, azonban az is világos, hogy az egyes nemzeti parlamentek álláspontja a nemzeti fogyasztóvédelmi jogszabályok attól függ, a határon átnyúló együttműködés terén sok még a teendőnk. A fogyasztóvédelmi törvények teljesen fogyasztóvédelmi törvények kell, hogy legyenek, és a kötelmi jogban kérdéses, hogy ez hogyan tükröződhet. Még egyszer mondom, roppant érdekes volt ez a mai eh, ülés. A soros elnökséget betöltő ország képviselőjeként köszönöm mindenkinek a részvételt, és azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy ez egy olyan fontos téma, amelyet az új Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek is majd különös figyelemmel követnek majd. Az én meggyőződésem, hogy a Lisszóni szerződés ratifikációja, amely nem sokára megtörténik, a nemzeti parlamentek is véleményt nyilvántak majd ez ügyben. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig nem marad más hátra, mint hogy e, tájékoztassam önöket a záró következtetésekre vonatkozó javaslattal kapcsolatban. Ha valaki nem ért egyet, akkor... The importance of the proposal for a directive on consumer rights was underlined in most of the interventions. A hozzászólók hangsúlyozták a részleges harmonizációt, csak egy hatékonyan működő belső piac segíthet az Európai Uniónak abban, hogy a gazdasági fellendülést valóban megvalósítsuk, hogyan lehet a helyzetet megoldani, miközben a szubszidiaritást tiszteletben tartjuk kérdőjel. A harmonizáció szükségességéről többen szóltak, főként a nemzeti parlament képviselői, és a hozzászólók többsége azt is hangsúlyozta, hogy az európai harmonizáció nem vezethet a fogyasztóvédelem színvonalának csökkenéséhez. Egy fontos első lépés történt ma, mert úgy tűnt, hogy a, a résztvevők a javaslat kettős célrendszerével egyetértettek, azaz a fogyasztók bizalmának növelését a tagállamokban, illetve a cégek számára a piacra jutás könnyítése és olcsóbbá tétele a második összetevője ennek a célrendszernek. Azt is hangsúlyozták a részvevők, hogy egy a teljes harmonizáció következményeinek teljes felmérése re sor kell, hogy kerüljön, mielőtt tovább lép az Európai Unió ezen a téren. Általában a egyértelműbb információt, tisztázását követelték a részvevők annak, hogy mi a hatája, mi lesz a hatája, illetve a pontos tartalmának a jogszabálynak és egyéb vonatkozó jogszabályoknak fenntartásokat és e, hallhattunk többektől a tisztességtelen e, szerdőzéses feltételekkel kapcsolatban, mivel ez a rugalmasság hiányához vezethet, illetve a tisztességtelen e, szerződéses feltételek fekete listájának a részlehozatára létrehozására. Zárásképpen eh, emlékeztetném önöket arra, hogy az IMCO szakbizottság ezzel a javaslattal kapcsolatban egy munkadokumentumot fog eh, a hét végéig nyilvánosságra hozni, amelyet természetesen a nemzeti parlamenti képviselők is megkapnak majd, hogy véleményüket nyilvánítsák ki ezzel kapcsolatban. Van valakinek megérzés az eddig hallottakkal kapcsolatban? Nem rázza a fejét a piros nyakkendős úriember. Mindenki úgy látom, hogy bólogat, akkor elfogadottak tekintem ezt a szöveget. Ez különösen fontos, külön a saját kezdeményezésű jelentés előadói szerzői számára. Nagyon sok módosítót várunk ehhez az irányelvhez. irányelvhez. The election um, period. Választásokat követően az új parlamentben. Meggyőződésem, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között uh, valóban roppant fontos, és remélem, hogy mindannyiukkal találkozunk legközelebb is, itt vagy az önök hazájában, most pedig nem marad más hátra, mint hogy meghívom önöket egy koktélra, Hat óra helyett, tehát öt órakor kerül sor erre a koktél fogadásra, ahol mindenkit szívesen látunk. Ha jól látom, akkor senkinek sem maradt kérdése vagy megjegyzése, kivéve természetesen a cseh hölgyeket. Ja. Thank you very much for your uh, attention.